välkomna till eh, denna eftermiddags... Mindenkit sok szeretettel köszöntök a nyilvános meghallgatásunk alkalmából ma délután. Ugye a nők helyzetéről fogunk ma tanácskozni háborús helyzetekben. Ez a nyilvános meghallgatás egy olyan témával foglalkozik, amely Nikolai asszony saját kezdeményezésű jelentésének témáját is képzi, ő a felelőse tehát ennek a témának itt a szakbizottságunkon belül. Látom, hogy nagyon érdekes délutánnak nézünk elébe, és ez részben garantálva van azáltal, hogy egy nagyon érdekes, nagyon fontos témát tűztünk a napi rendünkre, de azzal is összefüggésben áll, hogy új helyzet állt elő az Európai Unión belül, a külügyi szolgálat felállításával. Úgy gondolom, hogy ez a délután már csak azért is ígéretesnek mondható, mert olyan vendégeket hívtunk meg, akik mindannyian hosszú tapasztalatokat szereztek, hosszú ideje szereznek tapasztalatokat, és ezért saját kútfőből merítenek majd, amikor beszámolnak nekünk. Úgyhogy ígéretes ez a mai délután. A Mai meghallgatást két részre bontottuk. Az első rész egy vitafórum tulajdonképpen, a nők szerepe a katonai struktúrákban, a béke és biztonság kezdeményezés keretében. Ez lenne tehát az első része a mai témánknak. A második rész pedig e, tulajdonképpen a konfliktusok hatásai a nőkre témában egy eszmecsere. Bevezetésként, mielőtt megadnám a szót Nikolaj asszonynak, az előadónknak, röviden pár dolgot elmondani mondani a mai üléssel kapcsolatban. A nők a konfliktus helyzeteket és a háborús helyzeteket is kénytelenek sokszor megélni, egy olyan helyzetet, amely az egyik legborzasztóbb forgatókönyv minden ember számára legyenek azok férfiak, nők vagy gyermekek. Félelemmel párosul a bizonytalanság érzetével egy, egy ilyen konfliktus helyzet, és mindez kihatással van a rokonokra, a családok életére is, tulajdonképpen az összes társadalmi struktúrákra, amelyeket érintenek ezek a konfliktusok. Ezen túlmenően a nők nagyon jól tudják, hogy ők nemüknél fogva nagyon sokszor kivannak téve az erőszaknak. Különösen a háborús helyzetekben. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legszörnyűbb helyzet, amiben bárki is kerülhet. Továbbá nagyon nehéz problémáról van szó, aminek a megoldása is nagyon nehézkes. A konfliktus helyzetek már önmagukban olyanok, hogy mi voltuknál fogva nehéz ezeket megoldani. Úgyhogy fontos lenne ma délután megvitatni azt is, hogy a nők egy-egy ilyen helyzetben hogyan reagálhatnak. Különleges problematika ez, és a nők ezt még inkább érzékelik. Azt is szeretném elmondani, hogy nagyon különböző szinteken vannak tudatában annak, hogy a konstruktív megoldások megtalálásához eszmecserét kell folytatni, tárgyalásokat kell folytatni, és ennek mentén lényeges, hogy tényleg minden szinten sor kerüljön ezekre. Mi európai szinten fogunk tárgyalni, de nyilván ezen felül ott van a nemzetközi szint, ahol a fogékonyság kialakítása egy nagyon lényeges elem. A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a saját szintünkön mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy megoldást találjunk a problémára. Tudjuk mindannyian azt, hogy ezeket a konfliktusos helyzeteket nem szabad engednünk mindennapjaink részévé válni, a realitások részévé tenni. Ennyi tehát előzetesen a mai délutánhoz. Nikolai asszony ugye egy saját kezdeményezésű jelentéssel járul hozzá a témához, körüljárja ezt a helyzetet. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök a mai délutánon a nyilvános meghallgatás keretében. Most pedig a Nikolaj asszonynak megadnám a szót. Ő a felelős előadónk a FAM bizottság részéről. Parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon nagy öröm számomra, hogy ma itt lehettek ezen a meghallgatáson, ugyanis úgy hiszem, hogy a téma, amelyet tárgyalunk a mai napon, a ma délután, egy olyan téma, amelyik mutatja arra, hogy melyek a civilizáció korlátai a 21. században. Miért beszélek én korlátokról? A korlátokról nem csak úgy beszélek, mint ennek a bizottságnak a tagjaként, hanem a Védelmi Szakbizottság alelnökeként is beszélek úgy vélem, hogy a nőkkel szembeni erőszak egy vezérfonal volt minden egyes háborúban, a klasszikus háborúkban, amelyet jól ismerünk, az ókor óta mindenki ismeri ezeket, hallott ezekről, a Bibliában már említést tesz a nők elleni erőszakról háborúban, vallásokon keresztül rá lehet lelni magyarázatokra, akkor is, hogyha elfogadhatatlan a magyarázat, de ugyanakkor van egyfajta magyarázat, amelyre lelhetünk a, a vallásokon keresztül, hogy miért alakul ki ez a fajta erőszak. A civilizáció fejlődött, Eh, kifinomultabb lett az emberiség, ugyanakkor ez a nők elleni erőszak megmaradt. A líbiai eseményeket tekintve például, ami most ott történik, egy modern világban, egy szabályozott társadalomban, egy civilizált társadalomban, rámutat arra, hogy ez a fajta barbarizmus nem áll távol a civilizációtól lehet, hogy enyhített rajta a civilizáció, ugyanakkor nem szűnt meg teljesen. És ezért beszéltem a civilizáció korlátairól. Manapság a világ különböző részein egy, látjuk, hogy különböző fajta társadalmakban különböző fajta erőszakos cselekedetek történnek a nők ellen annak ellenére, hogy a megerőszakolás az háborús bűnként lett besorolva, a nemzetközi szervezetek nem voltak képesek, nem képesek megelőzni és büntetni ezt a büntetet. Szerintem ezt a két dolgot kell tenni most. Megfelelő, hatékony mm, megelőzés, és megfelelő és hatékony büntetés. Úgy vélem, hogy manapság ez a két elem hiányos, hiányzik. egyelőre még csak vannak, csak azoknál a köröknél van szó erről, amelyik ezzel foglalkoznak, ezzel a témával foglalkoznak. Rá szeretnék mutatni arra, hogy milyen a helyzet Európában. Sokszor úgy véljük, hogy nem tettünk sokat, Sajnálatos módon egy nem vezetett célra a közös védelmi politikánk. Úgy vélem, hogy nagyon jó lenne, hogyha konkrét politikákat dolgoznánk ki ebben a mm, témában, és hogy ezt a kérdést integráljuk a közös védelmi és biztonsági politikákban. Úgy vélem, hogy sikeresen elérhetünk közös szabályokat, közös szabványokat, hogy kérjük meg a tagállamokat, hogy dokumentálják, hogy figyeljenek oda, hogy milyen politikát alkalmaznak a nők elleni erőszak terén. Ismerjük az ENSZ határozatokat, a cselekvési terveket. Manapság Szerencsére van egy egy európai biztosunk is, aki az ENSZ-nél is dolgozik ebben a témában. Először fordul elő ez az igen jól intézményesített helyzet, és úgy vélem, hogy ez egy siker, és úgy vélem, hogy ez a helyzet viszont elveszíti hatékonyságát, amennyiben nem tudunk együtt dolgozni, együtt működni. Ezért úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, hogy Európa eh, részt vegyen ebben a kérdésben. Különböző módon lehet megközelíteni a témát. Úgy vélem, hogy még nem nincs itt a pillanata annak, hogy minden egyes kérdéssel foglalkozzunk, mert szerencsére nagyon sok szakértő van a, ebben ez a témához, itt velünk a mai napon. Úgy vélem, hogy számomra is, és mindenki számára is, hogyha őket hallgatnánk meg, nyitott vagyok, meg fogom hallgatni az önök szakvéleményét, mert mert olvasni dolgokról, hallani a dolgokról, az egy, az nagyon jó dolog, de a szakértői véleményeket meghallgatni, az egy további értéket képvisel ebben a témában, az sokkal többet adhat, ugyanis nem csak magát a jelenséget tudják leírni, hanem önök gondolom, megoldásokat is tudnak javasolni, közös munkamódszereket tudnak javasolni, olyan munkamódszerek, amelyek hatékonyak, annak érdekében, hogy javítsuk a nők helyzetét a konfliktusok területeken. Különböző fajta háborúk vannak, klasszikus háború, amelyet a történelemből ismerünk. Azt hiszem, hogy azoknak a kora lejárt, de a mostani háborúk sokkal veszélyesebbek, mert a, a mostani háborúknak nincsenek szabályai. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos vagyok abban, hogy nagyon gyümölcsöző vitánk lesz a ma délután. Van tak, Mrs. Nikolaj. Köszönjük szépen, Nikolaj asszony. Nagyon örülök annak, hogy Elizabeth Rént köszönhetem itt, Finnországból érkezett, és az igazgató tanács elnöke a Nemzetközi Büntetőbíróság sértetteket támogató pénzügyi alapnál. Egyébként a védelmi miniszter is volt, valamint a nemek egyenlőségét biztosító miniszter is. Mindjárt meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, nem is tűnt fel, hogy svédül beszélhetek, bár látom, hogy itt van a sok fülke, úgyhogy végül angolnál maradok. De örülök annak, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Valóban vezetői posztom volt, miniszter voltam, és parlamenti képviselő is voltam itt ebben a tisztelt házban egy ENSZ misszióban is részt vettem eh, Bosznia-Hercegovinában vezetőként, de azt kell mondanom, hogy sokkal többet tanultam a problematikáról az utóbbi 10-15 évben, amikor is a háborús áldozatokkal foglalkoztam. Hiszen itt lehet megtanulni, hogy miről is szól a háború és a konfliktusos helyzet nagyon megváltozott a természet ezeknek a konfliktusoknak, mert itt már nem csak arról van szó, hogy függetlenségüket akarják kivívni a különböző államok, sokkal inkább azt figyelhetjük meg, hogy gazdasági, politikai hatalomért zajló konfliktusok harapoznak el, és hát természetesen a természeti erőforrásokért is zajlanak a háborúk az emberek között ezek a mozgató erők a hátterében az összes konfliktusnak. Tudjuk, hogy a civilek általában az áldozatai egy-egy ilyen konfliktusnak, ezen belül is a nők, a gyermekek, az idősebbek, azok, akik tehát a legsérülékenyebbek a társadalmon belül. Mindezen felül meg kell említeni, hogy az erőszak gyakorlatilag egyfajta háborús taktikává lett. És azért ez egy jó taktika, gondoljuk bele, hiszen hogyha valaki megerőszakol egy más embert, akkor tulajdonképpen mindenki ennek a személynek a környezetében érintetté válik. Így ez önmagában is szörnyűséges. Bizonyára emlékeznek, hogy nem csak a a nők és a lányok, a fiatal lányok azok, akik áldozatul esnek egy-egy ilyen erőszaknak, hanem nagyon sok esetben férfiak is. Nyilván a férfiúi büszkeség még nehezebben viseli ezt el, és azért ezt is véssük emlékezetünkbe. A szexuális erőszak, akárki is legyen ennek a, az áldozata, mindenképpen elítélendő. Nagyon érdekes, hogy a háború és az erőszak összefüggenek egymással. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy az egyes országokban az erőszakra van fogalma minden egyes nyelvnek, de a háborús helyzetekben talán a háborús konfliktusok alatti erőszakra is ki kellene találni egy új fogalmat. A 1325-ös ENSZ határozat a következő, amiről szólnék. Ennek a célja az volt, hogy a nőknek a részvételét, a védelmét szolgáljuk. Hiszen a nőknek a szerepe, mint a biztonság és a béke megteremtésében egyfajta közvetítői szerep, az egy nagyon lényeges paradigma volna, hogy ne csak áldozatként lássuk őket. Nagyon sok országot látogattam meg, posztomnál fogva, és feladatomnál fogva, hiszen, mint ahogy mondtam, a Nemzetközi Büntető Törvényszéknél is dolgoztam. Nagyon sokszor nem akarják, hogy áldozatnak hívják az érintettek ma, magukat, illetve hogy így utaljanak rájuk, hanem túlélőként szeretnék, hogyha szemlélnék őket. Tehát nem valami olyan szemét akarnak láttatni, akikre le kell nézni, akit le kell sajnálni, mint egyfajta szerencsétlent, egy áldozatot. Az 1325-ös határozat után tíz évvel később sem született azonban egy új jó határozat, legyen itt szó a 13, 26-os, 27-es vagy 28-asról, mert sajnos a nők helyzete egyiket sem javította ezek közül. Azért van ez így, mert a nők sajnos belekerültek ebbe az áldozati skatujába. Ahelyett, hogy odaültették volna a tárgyalóasztalhoz, amikor a béketárgyalások zajlanak, és az egész béketeremtő folyamatban domináns szerephez jussanak. Helyi ö, szinten és nemzetközi szinten is gondolok itt a nőkre. Tehát ahelyett, hogy itt az áldozatoknak az áldozati mi voltát emeljék ki, ez lett volna a helyes út. Az mondjuk jó, hogy legalább valamilyen lépés történt a határozatokkal. A nemzetközi közösség sajnos nem volt elég erős, nem tudott jó modellként szolgálni, mert nincsenek megfelelő női vezetők, akiket békefenntartó vagy béketeremtő missziókra küldhetnénk, és akikre fel lehetne nézni, mint képviselőkre. És sajnos a, az Európai Unió is nagyon sokáig vesztegette az időt, míg végre lépett. Ha helyes az információm, akkor nem sokára kineveznek egy következő nőt egy magas posztra, külügyi poszton. A külügyi képviselő mellett, főképviselő mellett. Megvannak a nőknek is a saját érdemeik arra, hogy ilyen vezető posztot betöltsenek, vagy főképviselők legyenek, vagy egy missziót vezessenek. Tehát nagyon sok még a teendő az Európai Unió részéről is, azért, hogy ez megtörténjen, hiszen hogyha valaki vezető szerepet vállal, a nemzetközi közösségben, akkor úgy tekintenek önökre, mint egyfajta iskola példa. Hiszen akkor ez azt jelenti más számára, hogy ők is képesek lennének erre. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a konfliktusos helyzetben a civil rendőrség, a békefenntartók mindig kell, hogy kontingensükben nőket is besorozzanak és felmutathassanak. Hiszen az erőszakok, erőszakos eseteknek, eseményeknek a feltárása egy, egy ilyen konfliktusos helyzetben nagyon lényeges, ezeket nyomon kell követni, és a nők jobban tudják ezt nyomon követni, hogyha nők ellen követnek el erőszakot, mint egy férfi. Tehát egyszerűbb egy nőnek egy másik nőhöz oda menni, legyen itt szó békefenntartó katonáról, vagy pedig rendőrről, és elmondani, hogy mi történt. Tehát ez egy alapvető fontosságú elem. Tehát béke fenntartó missziók esetében Pakisztánból is érkeznek békefenntartók, de itt egyetlen nőről sem tudunk beszámolni, akik ezekben a csapatokban szerepet vállalnak. És ez nagyon szomorú, hiszen több százan érkeznek ugye békefenntartóként, és a helyi nőkhöz nincs, aki szóljon nőként közülük. Az is nagyon lényeges, hogy akár rendőri, akár békefenntartó katonai szerepet vállalnak a nők, megfelelő képzésben kell, hogy részesüljenek, mielőtt a terepre mennek. Hogyha erőszakos eseményeket kell feltárni kultúrát, a hagyományokat, a viselkedés módokat nagyon jó kell ismerni az adott országban, ahol aktívá válik egy-egy ilyen rendőr vagy békefenntartó katona. És ez nagyon lényeges. A nagyon nagy probléma, amelyel találkoztam a missziók alatt, Afrikában, de más országokban is, az az, hogy a kultúra tulajdonképpen a férfiakat támogatja. Ugandát említeném, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és nagyon sok más afrikai országban is. Ugye nagyon sok olyan férfit ismertünk meg, akinek a feleségét az utóbbi 10-15 évben megerőszakolták. Ezeket a nőket fel sem lehet ismerni ilyen időtávlatból, mert a férfi a tulajdonképpen elutasítja magától a, ezt a nőt, ezt a feleséget, akire azt mondja, hogy nem volt hozzá hűséges, és ugyanígy tesznek a gyerekek is. Tehát ez egy teljesen másfajta kultúra, az erőszakot tulajdonképpen a férfi büszkeség nem tudja feldolgozni, amennyiben erőszak éri a nőt. Margot Wallströmmel számos esetben azt tapasztaltuk, hogy nőként meg sem hallgatnak bennünket, tehát többet kell tenni azért, hogy szövetségésünké tegyük a férfiakat, hogy velünk együtt dolgozzanak, értünk. Mert máskülönben nem lesz változás ebben a helyzetben. Úgyhogy szerettem volna kérni is ezt, A saját külügyminiszterem is mindig erre emlékeztet. Nem kell a, az esélyek tekintetében külön fogékonyá tenni, vagy az erőszak tematikájával fogékonyá tenni az embereket, hiszen mindenki ismeri ezt a problémát. A béke tárgyalások során ugye a nemekre való felhívás is szerepel általában a napirenden, és ezt nem kellene külön tematizálni. Sokkal inkább arra volna szükség, hogy ez minden kérdésre kiterjedő kérdéskör legyen, tehát a nemek egyenlősége mindenütt érvényesüljön. Miért van szükség katonai struktúrákban miért van szükség a tárgyalóasztalnál a nőkre. Nyilván nagyon sokat tudnak a gyakorlati kérdésekről a nők, de azt is tudják, hogy ezeket a struktúrákat hogyan kell jól kezelni egy-egy ilyen tárgyalás folyamán. A, az amnestia, a büntetlenség, mind-mind olyan helyzetet teremtenek, ahol az ártatlanokat stigmatizálják. Tulajdonképpen a falu belül a közösség szinte kiszorítja ezeket az áldozatokat, és magukra maradnak. Nagyon sokszor azok a gyerekek, akik esetleg ilyen erőszak során fogantatnak, nem, nem ismerhetik meg a családjukat, az apjukat, nem játszhatnak más gyerekekkel, a féltestvérekkel. És a nők mindezeket a kérdéseket felvethetnék, hogyha ott ülnének a tárgyalóasztal mellett. És a büntetlenségnek a befejezését követelhetnék. Bosznia-Hercegovinában egy pár héttel ezelőtt jártam, és egy szrebnyenicai nővel és Tuzlában is egy nővel és egy tuzlai nővel is találkoztam. Nagyon sok áldozatot még mindig azonosítani kell. Mladics letartóztatása előtt egy héttel történt ez, és azt mondták nekem, hogy igazság nélkül soha nem lesz béke. Hogyan lehet az, hogy Obamának sikerült Osama Bin Laden elfogni és eltüntetni, de hogy lehet az, hogy Mladicsot ilyen sokáig tartott elfogni? Egy percem van már csak hátra, úgyhogy mindjárt befejezem. Mint ahogyan mondtam, ne szorítsuk magunkat sarokba, amikor a nők jogairól beszélünk, vagy a nők helyzetéről, konfliktusos helyzetben. Azt gondolom, hogy hibás volt az, hogy az ENSZ békefenntartó nők, katonák tulajdonképpen nem egy jó és nem egy szerencsés elnevezés volt, mert ez egy skatuja volt. Sokkal fontosabb lenne, hogy a nők és férfiak együttesen dolgozzanak és kíséreljenek meg eredményeket elérni a nők érdekében. Úgyhogy a nőket ne áldozatnak tekintsük, hanem erős túlélőként, akik garantálhatják az egyes országokban a biztonságot és a békét, azáltal, hogy erőfeszítéseket tesznek és részt vesznek ebben a folyamatban. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon érdekes információt, a tájékoztatást. Nagyon sok mindent hallhatunk, ami elgondolkodtató számunkra, és szeretném én is aláhúzni, hogy mennyire fontos, hogy az áldozati szerepet végre feladják a nők. Hiszen a nők nagyon erős személyiségek, akik túlélhetnek egy-egy ilyen szörnyűséges esetet, és aztán tapasztalatuk birtokában tovább lépve változhat, változtathatnak ezen a helyzeten, és a békét is előmozdíthatják. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon érdekes tapasztalatokról számolt be ön. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy Maybrit Teorint is köszönhetem itt körünkben, ő Svédországból érkezik, hosszú távú tapasztalatai vannak. A svéd parlament képviselőjeként és az Európai Parlamenti képviselőként is, többek között pedig tagja volt ennek a szakbizottságnak is. Köszönöm azért, hogy eljött hozzánk, és meg is adom ennek a szót. Köszönöm, hogy itt van. Igen, och framför allt är jag glad för att ni tar upp denna fråga. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a témát zászlójukra tűzzék, ez egy kiemelt fontos téma, de angolul is beszélni fogok. A biztonság esetében a nőt nem kérdezik meg. Ma és korábban alig volt lehetőségünk beleszólni a tartós háborúba. Mi türelemmel megpróbáltuk megérteni, hogy mit csinálnak az férfiak. Megpróbáltuk megérteni. Meg akartuk érteni, illetve el akartuk velük fogadtatni azt, hogy lássa, hogy valami nagy butasságot követtek el. És a kérdés az, hogy igazából meg győződünk arról, hogy most mit is kell kőbevésni a közösség életéről. Nem szabad beavatkozni, hagyjanak minket magunkra. És én csendben maradtam, nem szóltam. Lissziszrétől származnak Arisztofanész darabjából 411 évvel Krisztus és előtt. Ezeket a szavakat még ma is megfogalmazhatok volna. Ezek tehát akkoriból valók. Lőszrede óta azt mondják nekünk nőknek, hogy ne avatkozzon be a férfiak békés vagy békétlen konfliktus kezelésébe. De azt hiszem, hogy <clears throat> nem fogadható el, hogy a világközösség fele nem vehet részt a béke teremtésében, a békés tárgyalásokban. Akkor is a sok más területen több az egyenlőség köztünk, hát ami a háborúzást illeti, lisztete és nőveréhez hasonló a mai sorsunk azt mondjuk, hogy a mennyország felét mi viseljük. És nekünk jogunk van ahhoz, hogy minden béke és biztonság kérdésébe beleszólni. Tajikisztánban egy nő vett részt a 26 delegátus között. A, akkor is, amikor 25 ezer özvegye volt ennek a háborúnak. Mégis egy nő vett részt a béketegrásban. Arusában, Burundában, 125 tagú delegációból egyetlen egy asszony volt, aki részt vett a béketárgyalásokon. Sierra Leone-ban a béketárgyalások arról szóltak, hogy hogyan lehet felépíteni, újépíteni az országot. Annak ellenére, hogy megtámadták, erőszakot követtek el a nőkkel és asszonyokkal, lányokkal szemben, mégsem foglalkozott a béke tárgyaló delegáció ezekkel a kérdésekkel. Ugyanazok az emberek, akik a háborút kezdték, ők fogják a békét létrehozni. Hát egyetlen egy asszony sem lehetett a láthatáron látni. Azt hiszem, hogy elérkezett az idő arra, hogy ennek a nagy csendnek véget vessünk, ahogy Claudia Meggia Duque Kolumbiából említette tegnap stokholmi ülésünkön. 50 éve háború zajlik Kolumbiában. 5 millió belső száműzöttel akiknek 80%-a nő. Azt mondja, két óránként nők szexuális támadások áldozatai. 84%-a az áldozatoknak fiatal lány vagy gyermek. A szexuális erőszakot katonák és félkatonai szervezetek követik el. Az 51.616 cselekményből csak 42 esetében volt ítélet. Csak 42-t ismertek be, és hát alig néhányukat vitték bíróság elé, és még, kevesebb, még kevesebb számot ítéltek el. Ez a helyzet a mai Kolumbiában. Az Európai Unió is kudarcot vallott. Nem volt a bosnyák nő, aki részt vett volna a béketárgyalásokban, amely véget vetett a boszniai háborúnak, annak ellenére, hogy az egész világ tudta, hogy rendszeresen megerőszakolták az ottani asszonyokat. És a helyzet ma sem jobb. Amikor a 1325 ös műveletben ez egy fedőszervezet, öt béke és nő jogi szervezetet egyesít, 2008-ban egy következő címmel tettünk fel kérdést: Az EU tényleg azt gondolja, hogy csak az férfiak tudnak tartós békét teremteni. Hány nő vett részt a civil békefenntartó műveletekben, nem katonaiban? Hát megrendítő volt a kép. 10-16%-a volt nő és azok között, akiket felvetek és a tagállamok fizettek meg annak érdekében, hogy vegyenek részt a civil békefenntartó programokban, még alacsonyabb volt. 7-től 13 százalék. És ez ma nem Krisztus előtt 411 évvel volt. Ez egy igazi kudarc. Nagyon sok szereplő különböző szintű kudarca. Elsősorban a tagállamok kudarca. Ők, nekik kellene azt követelni, hogy az EU tanácsának titkánsága dolgozon azon, hogy megnövelje a nők képviseletét, garantálni kell, hogy a tagállamok aktívan nevezzenek ki nőket is a békefenntartó misszióba. Az Európai Tanács valóban a 13-25-ös megvalósításával megfelelő eredményeket tud elérni. A tanács és az Európai Parlament felelős azért, hogy megfelelő költségvetés és elegendő forrás álljon rendelkezésre hogy a 25 ös határozatot valóban meg tudjuk valósítani. Jelentésünkben a következő dolgokat kérjük az Európai Uniótól. Remélem, hogy majd később is dolgoznak ezzel. Meg kell nézni a nemek szempontjából, milyen a verbuválási stratégia. Nő és illetve nem alapos statisztikákkal kellene foglalkozni. Az EU-ban létre kellene hozni egy egységet, amelynek az a feladat, hogy megnézze, hogy a nők milyen szerepet játszanak a békefenntartásban. A gender sharing, a nemek között egyenlő feladat és tehermegoszlást kell megvalósítani, nőket és férfiakat kell kinevezni. Még mindig a nők azok, akiket legsúlyosabban érint egy katonai konfliktus. Konfliktus helyzetekben, a Balkántól Ruandáig, Afganisztántól Irakig a nőket rendszeresen megerőszakolják, felhasználják, kihasználják, elnyomják, rabszolgásságra kényszerítik őket a menekültábakban, és ők viszont nem vehetnek részt a konfliktusok megoldásában, a békétetésben, a béketárgyalásokban. Egy nemzetközi bíróság, amely a szexuális erőszakot ö, háborús bűnként ö, értelmezi, ez szükséges ahhoz, hogy a, az erőszak, a nemi erőszak ne legyen többé háború stratégia a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság, hát ugye nem minden ország írta alá a szerződést. Az USA sem ismeri el a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság szerepét. A BT 1025 ös határozatának 10-11-es cikkeiben szerepel a szexuális erőszak elleni küzdelem. 2008-ban az ENSZ BT egy külön határozatot hozott a, a fegyveres konfliktusokban elkövetett erőszakról 1920 as BT határozatban 2010. decemberében. Még elfogadták a 1960-as BT határozatot. Tehát érdekes módon én, én megértem, hogy miért hozták létre a 1820-as BT határozatot. Most, ami a bűnelkövetők büntetenségére vonatkozó megállapításokat illeti, ebben a határozatban találhatóak. Az 1960-as határozatot ugye 2010. decemberében fogadtak el, ez elismeri, hogy a szexuális erőszak súlyos emberi jogokat lábbal tipró bűncselekmény, nemzetközi jogot megszegő bűncselekmény, és így módon háborús bűncselekménynek minősül. Ez egy nagyon fontos lépés, hiszen idén januárban, miután 60 nőt megerőszakoltak Fiziben, Kelet-Kongóban, 11 gyanúsítottat a kongói hadseregből eh, letartóztattak és elítéltek. Nagyon sok, eh, vagy sokkal több női béke ellenőrre, vagy felügyelő lenne szükség. Sokkal több mindent kell tenni a szexuális erőszak elleni küzdelemben, a katonai konfliktusok esetében. 40%-a a nőknek jó lenne, hogyha minden békéltető, tárgyaló fél 40%-a nő lehetne, ennyi nő venne részt a békefenntartásban, több diplomatát kellene kinevezni a nők köréből, és nagyon fontos az, hogy megfelelő képesítése rendelkező nőket, nőket kell kinevezni a béke és biztonsági kérdésekkel kapcsolatban. A 13-25-ös határozat 18 bekezdésből áll. Első cikkeiben követeli azt, hogy a tagállamok mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a nők nagy, egy nagyobb mértékben vegyenek részt minden döntéshozatali szinten, abban, hogy hogyan lehet megelőzni, feloldani, megoldani a konfliktusokat. Ez a cikk a legfontosabb, mert arról szól, hogy a nőknek joguk van a békéről és biztonságról dönteni ezért kell nekünk küzdenünk. A nők részvétele előfeltétele a nemzetközi békének és biztonságnak, és a PT határozat kötelező minden tagállam számára, ENSZ tagállam számára. Minden tagállamnak végre kell hajtania a 13-25-ös BT határozatot az EU-nak is. Több mint tíz évvel eh, később nagyon kevés konkrét javaslatot láttunk. Nem nagyon kívánják gyakorlatra lefordítani ezt a határozatot. Jelenleg a világon csak 27 ország hozott létre nemzeti cselekvési tervet, amelynek célja a 13-25-ös BT határozat megvalósítása. Hát ez nem egy magas sikerráta az én országom az egyik, volt az elsőknek. De csak 2006-tól kezdtük el, tehát 6 évig kellett ezen dolgoznunk. Finország cselekvési terve talán a legjobb, hogyha valóban végrehajtják, ha valóban megvalósítják, és ez a legfontosabb. Ők 50%-ra tették a nő rátát, és minden évben megnézik, hogy hol tartanak. És minden miniszternek el kell mondani az éves jelentést, hogy mit tett annak érdekében, hogy a nők részvételi aránya 50% legyen. De hát az akcióterv nem elég főleg, ha nem mérhető. Van elég politikánk, iránymutatásunk, útmutatásunk. Mire van szükségünk? Konkrét lépésekre az operatív szinten. Itt az idő arra, hogy tegyünk. Margot Wallström azt mondta, hogy ez nem a nők elleni erőszak, nem Afrika ügye. Ez a világon mindenütt bekövetkezik. Hét kiemelt országgal foglalkozik. Érdekes az, hát öt fókuszpontja van. Az első, a büntetlenséget nem fogadjuk el. A második, remélem, örülök, hogy ott van, hatalom a nőknek. A nőknek kell dönteni. A harmadik, mobilizálni kell a politikai felelősséget. Meg kell érteni a nők elleni erőszak rendszerét. Ötös pedig koordinálni kell az ENSZ munkáját. 2010 őszén Svédországban több mint 160 résztvevőt gyűjtöttünk össze, akik civil társadalmat képviselték, kormányzati hivatalokat, döntéshozókat, kutatókat, újságírókat, 20 országból. Tehát ennyi mindenkit hoztunk össze egy kerekasztal köré, egy nemzetközi konferencia keretében Stockholmban, amely a 1025-ös Pétert, az a 10. évfordulóját kívánta e, így módon megünnepelni. Nos, az volt a célja ennek a konferenciának, hogy összegyűjtsük a jó és a rossz gyakorlatokat. Hogy mindenki számára legyen valamilyen eszköz a kézben a helyben történő fellépésre. Mi a kulcsajánlásokat az ENSZ BT-hez, illetve Ban Ki-moon főtitkár úrhoz is eljutattuk. Ezek a következők az ENSZ-nek. Nevezzen ki egy külön megbízott kutat a BT-n belül, aki azzal foglalkozik, hogy a nőknek milyen szerepe legyen a béke folyamatban. A fő dolog tehát a döntéshozatal. A nők legalább 40%-át kell kitegyék a teremtőknek, hogy használjanak kvótákat, hogy valóban szakképzett nőket lehessen az ENSZ különböző döntéshozatali fórumaiba elhelyezni. Aztán nagyon fontos az éves jelentés a 1325-ös BT határozat megvalósításáról, megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 1325-ös BT határozat megvalósításához, de a tagállamokhoz is fordultunk, és ajánlatok a következőket minden döntéshozatori szinten vegyenek részt nők legalábbis 40, legalább 40%-os arányban. Nemzeti, mérhető célú és mérhető ütemtervű nemzeti cselekvési terveket kell létrehozni, valamint ezekhez a nemzeti cselekvési tervekhez a monitoring rendszereket is ki kell dolgozni. Minden országnak kellene legyen egy úgynevezett BT 1325-ös nagykövete, és hosszú távú finanszírozási programot is ki kell dolgozni. Tehát van alternatívája a háborúnak és erőszaknak. A háborút tervezik, előkészítik, és emberek döntenek róla. A háborút és erőszakot emberek állíthatják meg. Nők és férfiak. Miután, mi, miután Liszráte küzdelme Krisztus előtt 400 évvel ezelőtt kezdődött meg, itt van még egy, egy fontos téma. Ne avatkozz be! Vagy ahogy a, ennek a parlamentnek az AFET Védelmi Bizottságának elnöke mondta, amikor én a bizottság nevében nőkről és konfliktusról készítek jelentést, nektek nőknek nem kell ilyen dolgokkal foglalkozatok. Nem értitek meg, hogy mi férfiak értetek nőkét harcolunk? De a nőknek foglalkozniuk kell ilyen kérdésekkel. Joguk van kérdéseket föltenni, joguk van gyakorlati tapasztalataikat közé tenni. Ha nem így járunk el, egyre több lesz az erőszak. Ha figyelmen kívül hagyjuk a lakosság felé, nem tudjuk elérni a békét. A béke túl nehéz, nem lehet egy kormány, egy nem vállára fektetni. Mint említettem, menny, a mennyország egyik felét a nők viszik a vállukon. Béke a Földön akkor érhető el, ha a nők is részt vehetnek ebben a folyamatban. Köszönöm. Vám tak, Maybrit. Nagyon szépen köszönöm Maybritnek. Nagyon fontos dolgot mondtál a legvégén, vannak alternatívák, és nagyon lényeges, hogy ezt aláhúzzuk. Nagy örömmel tölt el az is, hogy tulajdonképpen egy véleményen vagyunk, amikor azt kívánjuk rögzíteni, hogy a nőknek kell fellépni, és akarnak is aktívvá válni ebben a folyamatban. Szeretnénk természetesen megosztani mindenkivel azokat a tapasztalatokat, hogy a jövőben elkerüljük a már megismert konfliktusokat. Örülök annak, hogy profitálhatunk a sokrétű tapasztalataidból, hiszen a 13-25-ös ENSZ határozottal kapcsolatban is nagyon sokat dolgoztál. Mérhető célokat kell felállítani, és köszönöm még egyszer, hogy beszámoltál a munkádról. Programunk szerint Két kollega fog szót kapni itt a Nőjogi Bizottságon belülük. Témafelelősök, jelentés, tevők a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán, úgyhogy Rómeva asszonynak adom meg a szót a zöldektől. Öt percet adok neki. Rómeva úr egészen pontosan. Köszönöm szépen. Hát sajnos nem sok esély kínálkozott arra, hogy ilyen témáról beszéljünk, de tagja voltam olyan bizottságoknak, ahol az ENSZ határozatoknak a kihatásait vizsgáltuk, úgyhogy átérzem azt a sok-sok tapasztalatot, amiről beszámoltak, hiszen ismerem őket magam is. Két-három kommentünk, megjegyzésünk van egy pár kérdésünkkel együtt. Johann Geltung néhány évvel ezelőtt, aki a béké, béketeremtést kutatta, nem tudom, hogy, hogy ismeri-e ezeket a gondolatokat, de felmerült az, hogy hogy például úgy, mint a vikingeknél, ugye nagyon véres társadalomtól mozdultak el, aztán egy béke szerető társadalom felé. A kérdés az, hogy miért volt ez így? Hát talán azért, mert a férfiak háborúztak, a nők maradtak otthon, és ők építették a békét. Tehát egyfajta új társadalom értelmezést kapott a viking nép, hogy úgy mondjam. Nem tudom, hogy ez ilyen egyszerű de a, a filozófia, ami meghúzódik emögött, az azért elgondolkodható. Hiszen ön is mondta, hogy a háború tulajdonképpen intézményesített, hiszen emberek kezdeményezik, hajtják végre, úgymond és zárják le. Tehát szisztematikus egy-egy ilyen háború, és nyilván a következményei is hát így kezelendők. Tényként kell kezelnünk az, hogy a háború valóban egy olyan intézmény, amit férfiak vezettek. Ők azok, akik hatalmon vannak, és akik megragadják ezt a hatalmat, és gyakorolják a világ fölött. Hát nem tudom, mi történne, hogyha nők töltenének be ilyen posztokat. Lehet, hogy a válasz itt is igen lenne, akkor is ebbe az irányba haladnánk. De úgy gondolom, hogy az egyik alapvető lépésünk az kellene legyen, hogy a nőknek a magas szintű posztokon betöltött szerepét támogassuk, előmozdítjuk helyi szinten, nemzeti szinten és nyilván nemzetközi szinten is. Én ezt támogatnám. És ez az egyik legalapvetőbb kérdés, amit meg kell tárgyalnunk. A második dolog, amiről szeretnék beszélni és aláhúznám, és osztom a véleményét a tekintetben, nagyon sűrűn valóban a nőket áldozatként tekintjük a háborúkban. Ön azt mondta, hogy túlélőként kellene tekinteni rájuk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos paradigmaváltás volna. De van egy fontosabb dolog még. És ez pedig az, hogy a béke előmozdítóiként is tekinthetnénk rájuk. Erre a változásra is fölhívnám a figyelmet. Itt a parlamenten belül is azt gondolom, hogy hangsúlyoznunk is ki kellene emelnünk ezt. A szedén belül is elmondtam ezt, és az illetékes szakbizottságokban, hiszen látnunk kell, hogy ezeket a kérdéseket a saját szakbizottságunkban nevesítettük, és nem a szedén belül, ahol nyilván talán még ennél fontosabb kérdésekről is beszélnek, olyan témákra gondolok, mint a leszerelés, a fegyverkezés, és így tovább. A nők szerepe a háborúban, akár békefenntartó, béke előmozdítóként, túlélőként, vagy akár áldozatként tekintünk rájuk, ez a nő, női jogi bizottságnak az asztala, úgy tűnik, hogy mások nem tartották elég fontosnak ezt a témát. Nikolai asszony a bevezetőjében elmondta, hogy hogy ez egy olyan téma kell, hogy legyen, amely tulajdonképpen szakbizottságokon túlnyúló téma kellene, hogy legyen hiszen egy nagyon fontos tematika, és itt a, gondolnék még a tréningekre, a képzésre. Ugye Boszniában egyfajta híd szerepet tölthettek be a nők a békafenntartóként, amikor békét teremtettek. És felvetődött az a kérdés, hogy, hogy a hídépítés, a híd szerepben is tulajdonképpen már az esély, egyenlőség is szerepet fog kapni? Hát azt mondtuk, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz, de nagyon sok esetben igenis afelől közelítenek a kérdés felé, hogy nő vagy férfi vezeti-e majd a munkát, az autók, amelyek áthaladnak, azok férfi vagy nő által vannak vezetve, ha át akarnak hajtani a hídon, vagy gyalog lehet, Tehát valaki már ebből is nemekre vetített kérdést akart kihozni, miközben nem ez volt a lényeg. Úgyhogy azt kell megértenünk, hogy ez egy nem alapvetően nőkre korlátozott kérdés, és éppen ezért nem csak a mi szakbizottságunknak a napirendjére tartozik, hanem sok más bizottság napirendjére is. Azt gondolom, hogy olyan szöveget kellene megterveznünk, ami gyakorlatias, ami ambiciózus, és hát tapasztalatunkra hagyatkozva azt kell mondanom, hogy ne ismételgessük a múltat, amely nyilván ismeretes, hanem olyan ötleteket kellene felvázolni, amelyek megvalósíthatóak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Roméva úr. Most pedig Janakóká, Jenekó Detis asszonynak adta meg a szót. Ő az ECR, az Európai Konzervatívok tagja. Öné a szó asszonyom. Janakó Detis asszony. Köszönöm szépen. Amikor megnéztem a programot, kicsit nem tudtam, hogy hol is állok én. Kicsit megzavarodtam, mert én, én azt hittem, hogy konkrétabban beszélünk a nőkről a háború idején. Beszéltünk a háborúról, a jelentéstevő valóban helyesen világított rá, hogy van fizikai háború, a brosúvárnában látjuk ezt, különböző típusú háborúk vannak, ezekről szólni kell. Nem értek egyet azzal a megállapodás, hogy az férfiak miatt alakul ki a háború. Én pacifista vagyok, én nehéz szívvel mondom ezt, de sajnos van, amikor nincs más opciónk, csak a halt csak a háború. Azt hiszem, mindannyian emlékeznünk a világháborúkra, hát mit lehetett volna tenni? Én utálom, gyűlölöm, de hát ez van. Azt hiszem, hogy néha nincsen más választás. Néha van választás. Nem tudom, mit csinálunk Irakban például, ez az én személyes véleményem, mit keresünk ott, nem tudom, de hát meg kell néznünk a háborút, a mögötte rejlő morál szempontjából, hogyha valóban a szabadságért, demokráciát, a nők, férfiak biztonságáért küzdünk-e, háborozunk-e. A legtöbb elemzéssel egyetértek, ami, a, ami a, az áldozatokat, a túlélőket illeti, hogy a nőknek részt kell venniük a tárgyalásban, ez nagyszerű. Az Egyesült Királyságban azt hiszem mi többet, tehát mi az többi országhoz képest több nő vesz részt a tárgyaló delegációban, mert mi gyakorlatiasabbak vagyunk. Ami a békefenntartó erőket illeti, mi britek szerencsére, hát nálunk azért sok volt a nő, aki részt vett ezekben a missziókban, mert úgy gondoljuk, hogy egy nő jobban tud egy nővel szót érteni. Most, ami a nőket illetve a nőkkel kapcsolatos bánásmódot, ez a civil oldal, amiről szerintem nem beszéltünk, és nem tudom, hogy a jelentéstevő be fogja építeni a jelentésébe, az a következő a nők a háború idején, és hogy hol vannak a fegyveres erőkben. Jó, igen, hát nem tudom, mert eh, itt volt egy kis morális dilemmám. Én hiszek a nők és férfiak egyenlőségeben, ha a hadseregben lesznek, akkor a hadseregben is egyenlőnek kell lenni, és egyenlő eh, bánásmódban kell részesülni, ez igazi problémát okoz. Hát fizikailag, kicsit, hogy is mondjam, kicsit gyengébek vagyunk, de ha valaki a fronton áll, azt mondja, a golyó nem hogy ja, az a nő kicsit gyengébb, akkor nem oda megyek. Hát most azt hiszem, hogy az ember nem csak edzés céljából megy ki a frontra. Tehát eh, vannak nők a legtöbb ország hadseregében, van ö, eh, olyan ország, amely ö, eh, azt mondja, hogy a nő nem vehet részt közvetlenül a tűz vonalban, tehát a front első sorájában nem állhat nő. Szerintem, ha egy nőnek meg kell tennie, én megtenném, ha azt kellene. Tehát jó lenne, ha itt is egyenlőséget tennénk a nők és férfiak közé. A nők legalább erősek, mint a férfiak. Most ami a fizikai oldalt illeti, mi gondoltuk, hogy a nők egy a vagy azt találtuk, a nőknek csak az egy a tudott megfelelni a fizikai követelményeknek. Tehát ez azt jelenti, hogy a nem tudják végrehajtani a nők ugyanaz, mint a férfiak, akkor kivételeket tesznek. De hát nem vagyok ebben biztos. Szerintem nem szabad, hogy kivétel legyen. Mint említettem, jelenleg a mi fegyveres erőnkben sokan nő van, 1600 nő van. Afganisztánban brit katona, az Egyesült Királyság azt hiszem vezető szerepet játszik a nők a háború helyzetében. Igen, persze más problémával kell szembenézni, érzelmileg a nőknek nehezebb a helyzetük, bár vannak nagyon érzékeny férfiak, szerintem, tehát azt hiszem valóban egyensúlyt kell teremteni. Nem annyira érzékeny? Na, hát nyilván egyensúlyt kell teremteni valahol. De szeretném az egyenlőséget látni, ha már kint vannak a fronton, vagy a harc terén, akkor egyenlő félként kell őket tekinteni, nem csak a tárgyalóasztal körül. Yeah. Yes, but not now. you have comments Tak, Mrs. Janokarakis. Köszönöm szépen Janokarakis asszonynak. Az Európai Külügyi Szolgálatnak egy képviselőjétől kapunk most még egy kis tájékoztatást. És örülök annak, hogy az emberi jogi szakpolitikai iránymutatások osztályától Katarina Lainon ennek adhatom meg a szót. Hát nekem is most tűnik föl, hogy svédül is beszélhettem volna a krízis, a válságmenedzsmenttel kapcsolatban, de hát nyilván a, ebben az ágazatban, hogy úgy mondjam, az angol az irányadó nyelv, úgyhogy angolul fogok beszélni. Számos megjegyzésem van, és megpróbálok majd reagálni egy pár felvetésre, amelyek elhangzottak itt az előttem szólók részéről. Talán általánosságban szeretném kiemelni annak a fontosságát, hogy általános megközelítésre van szükség az e, nemek közötti esélyegyenlőség kapcsán is, mert Szükség van arra, hogy egyrészt az esélyegyenlőséget és a nők és az emberi jogokat általában szem előtt tartsuk. Az EU struktúrában a tulajdonképpen több szinten aláhúzzák, hogy 1325-ös ENSZ határozat és minden más vonatkozó határozat is Nyilván a védelmi politikában biztosítva kell, hogy lássa nem csak emberi jogi szempontból, hanem a konfliktus megelőzés szempontjából és a béket fenntartás szempontjából is a, a, a nemek közötti egyenjogúságot. Ez nagyon releváns nyilván az EU vonatkozásában, hiszen tudjuk, hogy az Európai Unió nagyon sokszor lép fel olyan esetben, amikor az emberi jogok sérülnek, különböző műveletekben, nagyon sok esetben ugye az operációk, tehát a műveletek során is sérülnek a jogok, missziók során ugye olyan területeken lép fel az Európai Unió, ahol végre kívánnak hajtani különböző olyan határozatok, amelyek akár a gyerekek jogait helye, mozdítaná elő, és az Európai Unió közös védelmi politikájában is az lenne a lényeg, hogy biztosítsuk a helyi társadalomnak a nyugalmát és a békét. E tekintetben a nemek perspektívája is nagyon lényeges, ennek az üzenetnek a közvetítése a társadalom felé nagyon lényeges, hiszen akkor a bizalom is megvan, illetve az EU-s missziók vagy műveleteknek a a létjogosultságát is könnyebben elfogadják. A nemekre vonatkozó politikákat tulajdonképpen már a hatékonyság szempontjából is lényegesnek tartják egy-egy ilyen művelet kapcsán. Amikor nem annyira a az áldozati szerepbe szorítás lenne a kiemelendő, hanem az, hogy hogyan tudjuk a célkitűzéseinket megvalósítani azon a helyen, ahol egy konfliktus helyzetben vagyunk. A katonai kötelékek részétől is megvan a befogadó képesség, amikor várják a reakciókat, a válaszokat arra, hogy hogyan lehetne egyes műveletekben az esélyeket jobban biztosítani a nemek között. És az Európai Unió közös védelmi és biztonságpolitikai fellépéseinél is úgy készítik elő a missziókat és a műveleteket, hogy a nőknek is jusson szerep például a békefenntartásban. A különböző dokumentumok is erről tanúskodnak, hiszen hivatkoznak a releváns EU-s politikákra, és ezáltal tulajdonképpen a rendelkezéseket hát elviekben biztosítani kívánják. A gyakorlati megvalósítás sajnos azt mutatja, hogy azért vannak még kihívások, hogy így fogalmazzak. Elviekben ezek a tervezeti dokumentumokban szereplő hivatkozásoknál tulajdonképpen a toborzásra kiterjednek, a tréningre, a beszámolókra, a fegyelmi eljárásokra, és a külső fellépéseknél az, hogy hogyan jelenünk meg egy-egy társadalomnak a, az elképzeléseiben. Egyes esetekben de ez nem általánosítható az EU-s missziókra. A műveleteknek a mandátuma tekintetében is vannak külön rendelkezésekre, amelyek nőjogi aspektusokat is megfogalmaznak, tekintettel az emberi jogokra is. A végrehajtás tekintetében, ahogyan már mondtam, azért vannak még kihívások, de vannak nagyon jól bevált gyakorlatok, és ezekre szeretnék én is utalni. Tulajdonképpen különböző egységekben, a műveletek és missziókkal kapcsolatban megvannak a nők jogaira vonatkozó rendelkezések, és itt nem csak az a fontos, hogy kvázi a kvótákat teljesítsük az egyes missziókban, hanem az, hogy a posztokon mindez hogyan csapódik le, mennyi, hány helyen vannak nők, de azt is tudjuk, hogy a vezető posztokon eh, dolgozók nem nagyon kerülnek kapcsolatba a helyi szintű társadalommal, sokkal inkább a járőrözők, nél lenne szükség több nőre, hiszen ők vannak kapcsolatban a nőkkel. A különböző mikroprojekteknek a finanszírozása is egy nagyon lényeges kérdés, főleg, hogyha az erőszakra gondolunk. Aztán a helyi női szervezetekkel való kapcsolatoknak a finanszírozása is nagyon lényeges volna, illetve hát a nemzeti szervezetekkel való dialógus párbeszédes fórumoknak a finanszírozása is ide sorolandó. Nyilván vannak kihívások még, a, ismerünk kihívásokat, tehát vannak nehézségek, amikor találkozik a helyi szintű lakossággal, mondjuk egy-egy beosztó, nagyon sok esetben például nem beszélik annak a népnek a nyelvét, ez például egy nagy probléma. Úgyhogy esetünkben a missziók során sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a személyzetnél a férfiak és nők jobb egyensúlyára számokat tekintve a missziók során, tehát és talán az is nagyon fontos lenne, hogy ezáltal ugye a hatékonyságot is lehetne növelni, hiszen a nőknek a kapcsolat teremtése és építése a nők felé sokkal könnyebb. Én azt gondolnám, hogy az 50-50 százalék egy-egy ilyen missziós művelet során lenne a, az igét a legoptimálisabb, de sajnos nagyon kevés a nő talán még kevesebb, mint a nemzeti rendszerekben, úgyhogy ezen a téren mindenképpen javítanunk kellene még a, az arányokat. A képzés, nos hát itt is nagyon sok még a teendőnk, a külügyi szolgálat részéről nyilván megteszünk mindent, ami tőlünk telik, de a nemzeti tagállamoknak is azért megvan a maga tennivalója. Zárásképpen ugye az Európai Uniós politikai koncepciók azt irányozzák elő, hogy emberi jogi és nemekre vonatkozó specifikus tapasztalatot és rendelkezést ír elő. Természetesen nőkről lévén szó, itt nem biztos, hogy teljes munkaidőben fognak egyik vagy másik poszton dolgozni vezetői szinten, hanem lehet, hogy részmunkaidőben. Ez legalábbis az én munkakörömre már jellemző. Nem tudom, hogy lesznek-e kérdések, amennyiben igen, nagyon szívesen válaszolok, és akkor itt befejezem. Köszönöm szépen ezeket a, az LKS képviselőnek köszönöm szépen a gondolatait. Most pedig lehetőség nyílik a kérdések feltételére, tehát Kérdéseket tehetnek fel önök itt a bizottság tagjai, kérdéseket tehetnek fel a többi tisztelt vendégnek, aztán záró megjegyzésekkel zárhatjuk az első kört. Első hozzászóló Thompson asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, néhány kérdésem volna az LKS képviselőihez, mert a kérdésem a következő az a viselkedési kódexre vonatkozó kérdés. Ez amikor a bizottsági képviselők háborús helyszínen tartózkodnak, vagy menekültekkel működnek, vagy dolgoznak együtt, részt vesznek békefenntartó missziókban, mert tudom, hogy az ENSZ-nél vannak ilyen útmutatások például, hogy nem szabad prostituáltakhoz elmenni, hogy kell viselkedni a helyszínen lévő emberekkel, attól függően, hogy hosszabb vagy rövidebb időt töltenek az adott helyszínen. Második kérdésem, szeretném megtudni, hogy az LKS-ben hány, a, hány női alkalmazott van? Köszönöm szépen. Százalékos arányuk arányt szeretném megkérdezni. Köszönöm szépen, Tomszen asszony. Van-e esetleg további kérdés, mielőtt a vendégeknek adjuk meg ismét a szót? Tessék! Én megjegyzést szerettem volna tenni azzal kapcsolatban, ami elhangzott, lenyűgöz engem, amit hallottam. Angelizm, nem tudom, hogy van-e ilyen szó az angolban. Nem kell azt gondolnunk, hogy a férfiak gonoszok és bűnelkövetők, a nők pedig angyalok, akik soha semmi rosszat nem követnek el. Sajátos módon a történelem arra mutat rá, hogy a nők is lehetnek bűnelkövetők, gondoljunk csak a női koncentrációs táborban dolgozó őrökre. Hát néhány nő, nos hát a női szolidaritás az nagyon sok patriarchális társadalomban nem egyeztethető össze hadsereg nagyon sok szexista vonással bír. Tehát a nők akkor is, hogyha mindenben tapasztaltak, ami egy dolgot említenék még, ami a nők szerepét a hadseregben illeti. Történelmileg más volt például. Az oroszok Nőket raktak ki a frontra az első világháborúban. Volt egy nagyon híres zászlóaj, egy orosz zászlóaj. Repülőgép tisztek voltak a nők. A nők a fronton öldösik a férfiakat. Nem lehet azt mondani, hogy a nők erősebbek, de egyszerűen elszántak voltak. Tehát történelmileg van példa arra, hogy a nők igenis milyen első frontvonalbeli szerepet játszottak. Köszönöm szépen. Van esetleg további hozzászólás, kérdés? Ha nincs, akkor ha megengedik, megadom ismét a vendégeinknek a szót. Esetleg, ha megengedik, Katrin Vele Grundicnak adnám meg a szót az LKS nevében. Aztán pedig a panel vendégek is megkapják a szót. Lajnonen asszony önni a szót. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami az etikai kódexet illeti, tehát a, a civil és egyéb műveletekben részvevők viselkedésre vonatkozóan. Az összes művelet és misszió részvevőinek van etikai kódexe, amit be kell tartani, hogy hogy kell együttműködni a helyi lakossággal, erről szól ez a kódex. És vannak indikátorok, és az indikátorok ezekre a kül- és biztonságpolitikai missziókra vonatkoznak, mi állítólagos jogsértéseket, illetve az etikai kódex nem tartását. Örömmel állíthatjuk, hogy a missziók, a kiküldetések és a műveletek esetében nagyon kevés ilyen szabály vagy törvénysértésről, vagy kódexsétésről értesültünk. Hát ami a szürke zónát illeti, sajnos arról nem nagyon van információnk, az nem szerepel a jelentésben, de etikai kódex van a civil missziók esetében, ami az LKS munkatársainak összetételt illeti. Nincsenek konkrét számadataim, de kolléganőm talán majd előadásában Katarina Leinonen majd erről szól. De az világos, hogy néhány speciális státuszban, például az UCHR missziókban nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs női parancsnok például legfelső szinten. Ha megnézzük a nemzeti összetételt, nagyon sok nő nincsen, nem sok női tábornok van, de a civil oldalon nagyon sok magasrangú nő dolgozik. Tudom, hogy nem tudtam igazán világos választ, vagy kielégítő választ adni, de hát egyenlőre ennyit tudtam. Köszönöm szépen. Aztán tovább is adom a szót Elizabeth Rein asszonynak. Angolul folytatom. Valami vita alakult ki a nőkről, nők a frontvonalon, a háborúban. Ez a kérdés felmerült. Nos, hát most azokról a háborúkról beszélünk, amelyekhez hozzászoktunk a múltban. Persze mindenki meg akarja védeni a hazáját, ha megtámadja valaki más, de nem mondanám azt, hogy ma hagyományos háborúk lennének. A Kaukázusban talán nevezhetnénk hagyományos háborúnak, de nem közvetlenül. Ez azt jelenti, hogy a nőket kiküldeni a frontra ma nem valami aktuális kérés. Remélem nem is lesz aktuális ez a kérés, vagy az igaz, hogy a nők azok igen rosszak tudnak lenni. Nézzük meg azokat a vezetőket. Hát Margaret Thatcher szerintem nem volt egy sem Indira Gandhi, sem Golden Maya. tehát azért nem, mind nő, nem minden nő angyal, Persze, vannak kemény nők is. Tehát eh, ne csináljunk magunkból szenteket. Hát persze törekedhetünk arra, hogy szentek legyünk, de hát nagyon fontos arról megemlékezni, vagy nem elfeledni, hogy könnyű azt mondani, hogy ennyi és ennyi százalékban nők legyenek itt és itt a különböző pozíciókban, hadseregben, de hát eh, jelentkezniük is kell jönniük is kell. Az ENSZ főtitkárával nagyon sokszor beszéltünk erről. És eh, a békefenntartásért felelős osztály szeretne több női rendőrt, női békefenntartót felvenni, de hát nehéz, mert nem jelentkeznek. Tehát egy sokkal erősebb rendszer. Meg kellene nézni a civil helyzetet is. Ezek veszélyes helyek nem lehet kisgyermekes anyákat oda küldeni. Ez egy tény. Ezt figyelembe kell venni. De vonzóbbá kell tennünk persze, amennyire csak lehet a nők számára is ezeket a feladatokat. De hát olyan pozíciót kell betölteniük, és olyan rangot kell kapniuk a nőknek, ami megfelel. Nem lehet csak besétálni a főképviselőhöz, vagy más testülethez, amíg valaki butaságokat csinál, és meg kell nézni azt, hogy magasan és jól fizetett pozíciót kell biztosítani, ami magas rangot is jelent. Nagyon jó volt az, amit Maybrit említett, a nemzeti cselekvési terveket, azt mondanám, hogy még fontosabb, mint a papír, amit gyártunk, az a tevékenység sor, az a tevékenység, amelyet végrehajtunk, amely segítségével a minisztereket összehozzuk, együttműködésre készítjük. Szeretném azt is megemlíteni, hogy nagyon fontosak a regionális cselekvési tervek, amelyek a világ különböző pontjain megszületnek szívszangató volt látni, hogy Ruanda, Burundi és a Demokratikus Kongói Köztesek ők együtt hogyan tudtak egy regionális akciótervet a 1325-ös BT határozat megvalósítására eh, létrehozni. A korábbi ellenfelek, a tucik, a tehát mindenki összefogott, ami a csendes óceán illeti, a kis szigetek is összefogtak, a Balkánon, a regionális női lobby, a volt Jugoszlávia és Albánia részvételével, volt Jugoszláv tagköztesek és Albánia részvételével. Ezek nagyon jó jelek, és eh, ami a nem erőszakot illeti háborús bűncselekményt, azt mondanám akkor is, ha nem tetszik nem is tetszik a bosszú vágy. Jó volt az, hogy az a volt jugoszláv köztársaság területén elkövetett nemi erőszak háború idején 20 évvel 20 évet kaphattak azok, akik felelősek voltak ezekért a tömeges eh, nemi erőszakért. Nagyon, én nem vagyok bosszúvágyó, de nagyon örültem ezeknek az ítéleteknek. Több eset van, több bírósági eljárás a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt Líbia szintén napirendre kerül majd, mert ott is követtek el nem erőszakot. Azt mondanám, hogy vannak jó, pozitív jelek, de itt zárom gondolataimat, ami a béketárgyalásokat illeti. Csak pár nő vesz részt ezeken, ez valóban igaz. De Arusában, Csúbában, csóbában a nők, a civil társadalom delegációkat küldött, persze a háttérben. De ezeknek nagy befolyásuk volt a tárgyalások kimenetélére. Nem szabad lenéznünk ezeket a civil társadalomból eredő tevékenységeket a béketárgyalások szempontjából. Szerintem nem szabad lett volna ilyen magas korban, azt hiszem, hogy magas koromban ilyen sok mindennel nem foglalkozik, hanem lennék optimista, nem foglalkozik ezzel a témával. Ez nagyon fontos, köszönöm. Tak, jó. Köszönöm szépen. Tegyünk kísérletet arra, hogy optimisták maradjunk. És hogy az ember folytatja, tudja a munkát, ez mind nagyon szép és jó de optimistaként, ugye van lehetőség arra is, hogy az ember megoldást találjon a problémákra. Köszönöm szépen, Liza Rén, most pedig Maybrit Teorin kapja meg a szót, tessék. Én ott kezelem, ahol Eliza abba hagyta. Dél-Afrika, Guatemala nagyon jó példák a nők részvételét illetően. És ha megengedik, Rueda úr kérdésére válaszolnék a vikingekről. Ugye mi hoztuk létre 200 éve béke van Svédországban? Hát Afganisztánban sajnálatos módon ott voltunk mi is. Nem gondolom, hogy igaz történet, hogy a vikingek hozták létre a béke országokat. Mert hát ha megnézzük a történelmet, tehát nem régi esetet említenék El Salvadort. A nőket bevették a felszabadító mozgalomba. Erős pozíciók voltak. Ott voltam, amikor lefegyvereztük őket. A nőket félretették a mozgalom után, és nem volt lehetőségük. És ez egy gyakori dolog. A háborúban a nők fontos szerepet játszanak a második és Svédországban, amikor mobilizálták a férfiakat, a nők Mm, erősebb pozíciót kaptak a társadalmon belül. Szerintem következetesebbnek kellene lenni, ha többet szeretnénk elérni az egyenlőség terén. Számomra az egyenlőség nem azt jelenti, hogy annyi női katona legyen, mint férfi katona, de világért nem, a világért nem ez a megoldás. Isten ments ettől. A megoldás, a politikai út, a diplomácia. Én nem akarok több női katonát. Hát igaza van, a nők nem angyalok. Elizabeth azt hiszem több nevet említett, tehát még hosszabb ez a lista, akik agresszívak voltak nők. De történelmileg, és nyilván ön el fogja mondani, történelmileg a mi tapasztalataink több ezer éve másfajták, mint a férfiaké. És nekünk más módot kellett találni a konfliktusok megoldására. Nem pedig az izmunk vagy az erőnk fitoktatásával. Tehát más megoldást kellett találnunk. Egy másik kérdés, legyenek különbség, ha lenne különbség, ha nők lennének döntéshozók. Nem egy-két-három nő, hanem egy kritikus tömeg alakulnak ki. A kritikus tömeg, tehát elegendő számú nő, elegendő tapasztalata, szerintem nekünk lenne hatásunk. De időbe fog telni. Az én országomban is. Majdnem 50% a parlamenti képviselőknek nő de még mindig nagyon sok a hiba, és nagyon sok a hátulütő. Tehát ezt a helyzetet szerintem meg fogjuk tudni változtatni idővel. Elizabeth említette azt, hogy van egy probléma, ugye női rendőröket nagyon nehéz felvenni. A civil műveleteknél is ezt többször megvitattuk a svéd intézményekkel, és tudják, hogy probléma és ha valaki fiatal anya, gyerekei vannak, nem lehet az ember távol fél évig, egy évig, de esetleg három hónapig igen, hazatér, visszajön. Tehát gyakorlati problémákra kell megoldást találni, amikor nőket vonunk be ebbe a folyamatba. Nem mert anyák, hanem mert más a helyzetük, mint a férfiaknak. Ezt a helyzetet meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk. Ha több nőt akarunk bevonni a civil műveletekbe, a különböző svéd intézmények igen aktívan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és megoldást keresnek rá. Nem vagyunk angyalok, egyáltalán nem. De szerintem követelet, hát követeljük a jogainkat, hogy részt vegyünk a döntéshozatalban. És ez a legfontosabb dolog. Nők vannak ott. Na hát kérem szépen. Elmondom, hogy mit mondtam a svéd tévének, amikor Svédország beugrott a Kadafi elleni háborúba. Mi a csodának tették ezt? Az összes férfi azt mondta, nekünk olyan jónak kell, mint a többiek. Senki sem gondolta végig. Norvégia tagja a nato nem vesz részt, Finnország nem vesz részt, Németország nem vesz részt a Kadafi elleni küzdelemben. Sok mindent kell tenni abban az országban, a civil társadalom érdekében. Ebben Svédország részletett volna. Nem katonákat, mennyi? Nyolc repülőt küldtek. Hát el akarták adni persze a svédek a másik országnak a repülőgépeiket, ez persze a másik motiváló tényező. Nos, hát a nők mondhatták volna azt, hogy nem lehetne valami jobbat tenni ennek az országnak. Ha lett volna a női döntéshozó több, azok legalább azt mondták volna, Ácsi, kicsit állnak azért, mielőtt nekiindulunk. Most hogy udvagyatlan vagy nem, ez a józan paraszti ész kérdése. Hát nőknek, férfiaknak van egy csomó tapasztalat köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindkét vendég említette azt a tényt, hogy a nőknek különleges tapasztalatok vannak. A nők nem mindig angyalok, nos, hát ezt én is kommentálnám. Hát mi, akik az egyenlőségét küzdünk, azért, hogy aktívan vegyünk részt a különböző folyamatokban, hát soha nem mondtuk azt, hogy mi különlegesek vagyunk, vagy mi vagyunk az angyalok, hát ezt sosem mondtuk. Nem is igényeljük ezt a szerepet. Azt szeretnénk, ha ugyanazok a lehetőségeink lennének, hogy mi a mi kompetenciánkkal, a tapasztalatainkkal hozzájárulhassunk a folyamatokhoz. Ez a egyenlőségi munkánk célja. Ami a mai témát illeti, ebben az esetben és a többi esetben is. Nagyon fontos az egyenlőség. Egyszerűen arról van szó, hogy mindkét nem tapasztalatait, gyakorlatát bevonjuk a megoldásban. Nagyon szépen köszönöm az első panel részvevőinek. Nagyon érdekes volt, fontos volt a mi munkánk szempontjából is. Most pedig rátérünk a meghallgatás második részére. A következő téma konfliktusok hatása nőkre. Első előadónk Karol Mann, szociálantropológus, nemek és háború téma szakavatott értője. Nagy szeretettel üdvözlöm itt, és meg is adom azonnal önnek a szót, kedves Karol Mann, öné a szó. I'm technologically handicapped, if somebody knows how this thing... Technológiai kicsit, úgymond hátrányos helyzetben vagyok, ha valaki tudna segíteni, hogy hogy kell ezt a gépet kezelni. Sorry. So that's me. up. Okay, I'll then. akkor. Én arról beszélek, hogy a fegyveres kavitosoknak milyen hatásuk van a nőkre. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Nem mondanám, hogy honnan is érkeztem. Történész vagyok és szociálantropológus nemek és fegyveres konfliktusok a témaköröm. Párizsban tanítok, de van gyakorlati tapasztalatom, mert két civil szervezetet vezettem Boszniában, illetve Pakisztánban és Afganisztánban, illetve a Demokratikus Kongói közösségben. Gyorsan át kell szaladnom, végig kell szaladnom a diákon, tehát két civil szervezetet vezettem két háborús övezetben. Gyorsan át fogok ha valakit érdekel, vannak CD-k, nagyon látom, hogy alig olvasható, nagyon apró betűs a dia. Nem tudom, hogy lehet felnagyítani, de ha valaki esetleg fel tudja nagyítani, nagyon nagy szeretettel várom a segítséget. No hát a lényeg az, hogy vannak plusz CD-k, illetve diák is. Nos, a modern háborúk ideológiája. Hát amit már el mondtak mások, ezt nem kell megismételjem. Röviden, a háborúk nagyon mások, mint korábban. Korábban miről szóltak? A megszállásról, birodalmakról, mert a területnek nagyon nagy értéke volt. És a területen él lakosságnak is nagy értéke volt. Így nagyon erős birodalmi hadseregek jöttek létre. Bosznia ugye a szerb nacionalisták háborúja volt, ez sokat változott néhány kivételtől eltekintve. A háborút azért viselik, hogy visszaszerezzenek területeket, amelyeket mások igaztalanul vettek el, bárkik legyenek azok. Tehát ezért van állandó konfliktus Izrael és Palesztina, Karabach és Azerbajdzsán és Örményország és Kasmír és India között de a fő oka a mai háborúknak politikai, stratégiai, és én azt gondolom, mm, gazdasági tényezők motiválják a mai háborút. Azt hiszem, ez a kulcsfontosságú szó, gazdasági tényező. valami gombot megnyomtunk, és nem működik. Remélem, hogy a 15 percemből nem mondják ezt le. A következőt kérem szépen. Mint említettem, tehát a mai háborúk stratégiai, politikai és leginkább gazdasági motiváltságok elvenni tőle, tehát azt jelenti, hogy az ember felelős az emberekét, munkát, infrastruktúrát kell garantálni. Tehát a háború egészen más ma, mint régen volt. Kórházakat, iskolákat építeni nagyon drága dolog, hogyha nem volt a területen korábban ilyen. Tehát ha politikai stratégiai az ok, és gazdasági, hogyan lehet ilyen kiadások nélkül gazdagsághoz jutni, hiszen ára van ennek a gazdaság, gazdagságnak. Nos, hát politikai hatást kell gyakorolni, szövetségeseket kell szerezni. Akkor szövetségesek az emberek, hogyha az ideológiák, Szaudarábia, Pakisztán, de a szunni muszlimok, amelyek, akik ultrakonzervatívak, ez Andezia Ohak esetében a talibán alapvetképező elemekről van szó. Szaudi-Arábia és Pakisztán támogatta az tálibok Afganisztánját, nyilván nem meglepő, a női jogok gyakorlatilag nem léteznek a valóságban, papíron sem feltétlenül. Az emberek szövetségésé válnak, hogyha azonosak a gazdasági értékeik, például USA és a Szaudarábia nagyon jó példa erre. Nagyon eltérőek, aztán vannak ugye gyenge, Afrikában gyenge kormányok, lehetővé tették nagyon fontos nemzeti és nemzeti erőforrások privatizációját, például a nagy tavak, a ö, gyémánt és a fa kitemelés nagyon fontos a, a kongói demokratikus köztársaságban. Aztán itt van például a potenciális piaci részesedés megszerzése. A demokráciát gazdasági liberalizációként tüntetik fel a globalizáció tekintetében. Szexista és katonai médiát, Hollywoodtól Bollywoodig, ugye Bollywood az az indiai, Nollywood, tehát nem Bollywood az indiai, hanem Nollywood, a nigériai Hollywood. kép koltán. Látták az előzőt? Az egy nagyon jó kép volt. Mindegy. Az előző kép? Jézus gazdag. Jézus gazdag. Ez egy gyémánt volt. Kongóban. Csak hogy megmutatom, hogy az ideológia hogyan hat egy iskolatáskán, az ideológia hogy tüntethető fel. The arrow up there. Which one now? One second. Sorry, each time it's something else. Look, and then you press down. All right. Okay, and this dreadful pit... Ez a szörnyűséges kép egy Nollywoodi, nigériai filmipari termék. Egyik legnagyobb, szörnyűleg szexistább a dolgozzák fel. Mik az általános következmények? A általános következményei a a nőkre, családokra, egészségügyre, leginkább a nőkre van hatása. A gazdasági prioritások miatt a gazdagok, a gazdagabbak, gazdagok gazdagabbá válnak, a szegények szegényebbé, nagyon sok köztük a nő a szegények között. Mindenfajta kereskedelem virágzik. A drog, fegyver és szexuális szolgáltatások kereskedelme. Afganisztán a világ első számú narkó, narkós állama. Amikor, amikor a katonai kultúra nő, a médiából, mindenhonnan ez jön. Ez ugye a nemekkel kapcsolatos előítéleteket is megerősíti. Háborús zónába, ha megnézzük, hogy Kína még Afganisztánba is exportált katonai játékokat és szextermékeket, amiket a kabuli ABC-ben lehet megvásárolni. Ami az elnyomó paradigmát illeti, ez sokkal fontosabb, mint a béke kultúrája. Jó? Valami ismét történt, nem? All right. Okay. Well, we've had... Never mind. Uh, we've just... Anyway. Um, now, the next thing is the impact of war... A háború hatása nőkre valami másnak kellene itt lennie. Go back. I do apologize. What's, what's happening now? Is it? Okay, right. Oh, that's the thing. Okay, right. But here? No. All right. Women in armed conflict. Nők fegyveres konfliktusokban ugye megnézhetik a listát. Nos, hát nem fogom magam megismételni. Azt mondja ugye, hogy a helyzetet fel lehet úgy, úgy, úgy lehet összegezni, hogy nő az erőszak. Méghozzá úgy, hogy ez nem erőszak normális a válik. Ez Afrikában gyakorlatával ahol, vált, ahol nincsenek is semmilyen e, természeti kincsek. Férfiakat is megerőszakolják, ez elhangzott, erről ritkán számolnak be. Olyan, mint hogyha a nők megerőszakolása normális dolog lenne. Nők hihetetlen körülmények között adnak élet a gyermekeknek. Nő a gyermekek halandósága Afganisztánban, a legsúlyosabb a helyzet. Annak ellen több millió dollár érkezik az országban. És feláldozzák az oktatást. Sem nők, sem férfiak, sem lányok, sem fiúk nem kapnak meg oktatást. Right, sorry, we'll get there. No, that's, that, that's what we thought, but it's not working. Yeah. Yep. because that's the thing. Yes. No. Because we've tried that. It works in the beginning. See, mothers, perpetrators, Abu Ghraib. Abu Ghraib, ugye? Nők és elkövetők, a tamil tigrisek, lányok, nők, az ellen állás Iránból menekültek, mint tudjuk, 80%-a a világ menekültjének nő. Béke fenntartja. Szalif asszony. Okay. This is my friend Azra in Bosnia. Um... Ez Azra barátnőm Boszniából, fő ellenálló. Ő egy iskolát épített újjá Dobrinyában. Szarajevo mellett található ez a település. Ajánlások. Következő téma. A segélyrendszert újra kell gondolni. Nem lehet a nők szenvedését elválasztani a politikától, amely meghatározza az ideológiát és a gazdaságot. Azonnali megoldások kellenek. Milyen, mire gondolok? iskolákra, amelyeket gyorsan felépítettek a vidéki Afganisztánban, ahol nem voltak tanárok, könyvek, könyvtárak, semmi sem volt. Semmilyen biztonságra. A gyerekek nem tudtak biztonságban iskolában járni. Van egy, ugye, a szallag átvágása, ugye, amikor felavatják az épületet, ez egy szép dolog, de ezután nem történik semmi. Van, amikor szét is bombázzák az iskolát később. A copy-paste megoldás nagyon jó. Például a nyugati egészségügyi rendszert lemásolni Afganisztánban nem használják ki ezeket a rendszereket Afganisztánban. Egy holisztikus megközelítése van szükség, az azt jelenti, hogy egész közösségekkel együttműködni, nőkkel és családjaikkal. Nem lehet szétválasztani nőket a családoktól. Patriarchális társadalmakban zajlanak a háborúk. A nő általában lánya, felesége valakinek, vagy testvér valakinek. Nem mindig van női szolidaritás. Afganisztánban a szolidaritás a családhoz való hozzátartozás illeti. Az általános segéről beszélek. Az ön megvalósulás, nyugati felfogása illetve a 70-es évekbeli új generációs feminizmus, ez nagyon furcsa módon beépült egy csomó segélyprogramba, és kudarcot vallottak ezek, ez nem működik. Mert egyszerűen nem veszik figyelembe a helyi normákat. Senki nem végzett antropológia kúzó, senki nem tudja, miről szól a társadalom. Copy-paste rendszeret használnak, és azt gondolják, hogy majd egy varázsveszővel egyik napra a másikra megjavul a helyzet. Hát lehet, hogy eh, van egy pár kevésbé látványos dolog, lehet, hogy nem az a legfontosabb, hogy ünnepélyesen átvágjuk a szallagot és felavagyjuk az épületet. Például a büntetlenség, a háborús bűnösök eh, elővezetése. Are we going in the right direction? Yeah. Okay. Poverty. Ah, yes, this was the thing I told you about. This was on sale in... Uh, in ez az azonnali szüzesség. Kabuli ABC-ben ezt a könyvet lehet kapni. És ugye katonai játékokat látnak, ezt is, eh, ezt a képet is Afganisztánban készítettem. Láttuk ezt már? Még egy pár kép. Gyakorlati intézkedések. Az ilyen elkeserítő körülmények mellett, vagy ellenére is van mit tenni. A nőket pozitív önképpel, oktatással, képzéssel lehet felkészíteni, emberi jogok érvényesítésére. Azt gondolom, hogy ezeken a területeken, Afganisztánban, ahol nem voltak korábban iskolák, vagy Afrikában is vannak olyan területek, ahol nem voltak, vagy nincsenek iskolák, Nincsen háttéranyag. És egy generációba telik, mire az emberek megbarátkoznak az olvasással. Maximum le tudják írni a nevüket, más nem tanultak meg. Más megoldásokat nem találtak, nem is, nem is kerestek. Um, so, um, I have found uh, teaching um, az oktatás, az emberi jogok nagyon elvont. Tehát emberi jogokról tanítani nagyon elvont, ha nincsenek mérhető, kézzelfogható dolgok. Itt nagyon fontos a gyermekvédelem, ifjúságvédelem, a nők jogainak védelme. Nagyon fontos az, hogy például a vidéki afganisztáni kórházak nem biztosítanak megfelelő segítséget az anyáknak és csecsemőknek. Azt hiszem, hogy meg kell változtatni az egészségügyi ellátáshoz való hozzáállást. Én éveken keresztül kampányoltam, de nem érdekelt ez a megközelítés senkit. Kommunikálni kell az egészségről, az oktatásról, de hát nem csak az írás segítségével. Ami a vidéki nők támogatását illeti, nagyon fontos, hogy így megértsék a jogaikat. Um, so I'm really sorry about that. Um, anyway, uh, then there are small preventive. Vannak kis preventív intézkedések. Beszélhetünk dolgokról. Kis projekteket kidolgoztunk kikísérleteztünk, vannak kísérleti projektek, ezeket akartam önökkel megosztani. Az iskolákon, egyetemeken női WC Ez nagyon nagy segítség lenne. Ugyanúgy a e, menekült táborokban. Egyszerű dolog, de nagyon jól működik. Önvédelmi oktatás például Kongóban. Hát öt kalasnyikovos fiúval szemben keveset tud az ember tenni, de legalább az ember úgy érzi, tehát nagy, nagyon nagy eredménye volt ennek az önvédelmi kurzusnak. Hogyha beépítenék az iskolai programba, nagyon jó lenne, ami a lényeket illeti. Meg kell változtatni a hím dominanciát és a militarista kultúrát. Egyik megoldás, tehát a nők nem csak áldozatok a háborúban, nagyon sokszor sok mindent tettek is, hiszen garantálták a jövőt mindenki számára a nők hozzák léte, vagy, vagy találják ki a generációk jövőjét. Sokkal fontosabb, mint a háború. A nők tartják össze az egészet, és feltalálják a jövőt. De sosem ismerik el. Ugye a, a, a hát, hátországban aktív nők szerepét nem ismerik el. Boszniában például. Ugye a háború után a társadalom el akarja felejteni a háborút és akik a legsúlyosabb helyzeten mentek keresztül, azok vannak a legrosszabb helyzetben. A tábornokok, a, a hím hősök, ők kerülnek előtérbe. Mi van a nőkkel? A női hősökkel? Én azt szeretném, ez az egészségügyi oktatás, Again, health, you see, health education for az egészségügyi oktatás, a vidéki asszonyok, falusi asszonyok számára, akik nem tudnak inni olvasni, ez nagyon nagyszerű volt. Most ami a háborús kultúra, háború kultúráját életé, én szeretném, ha mindenütt tanítanának hadtudományt és gender tudományokat. Most nagyon fontos, hogy a nők háborús övezetbeli tapasztalatot összegyűjtsük, hogy kerüljenek fel ezek egy honlapra, a médiába, meg kell változtatni a hím dominanciát, vagy a férfi Nollywoodban rengeteg ilyen régi módi sztereotípia található. A tankönyvek, a reklámok, nekik kellene változtatni ezen a megközelítésen. Lehet, hogy ez a tisztelt bizottság érdeklődésére számot adhat. Meg kell változtatni a háború és elnézést kérek, hogy minden irányban szétesett az anyagom. Akiket érdekel, vannak CD-k nálam. Yes. Varmt tack för presentationen. Nagyon szépen köszönjük ezt a prezentációt. Mint ahogyan hallottuk, tehát CD-n is hozzáférhető, jó ezt tudni, kedves képviselők. okay. És már is köszöntöm a következő vendégünket itt a pódium diszkuszióban. Katerin Ribnyicki, a korábbi stabilizációs tanácsadó, és tulajdonképpen százados is, a katonaságon belül is, de át is adom a szót azonnal neki. Köszönöm szépen! Igen, hát helyet kellett cserélnünk itt a kompjúter miatt, ami kicsit meglepő, hiszen nagyszerű technológiák birtokában vannak itt a teremben. 37 éves vagyok, nem nagyon beszéltem korábban a parlamentben, de nagy öröm számomra, hogy most itt lehetek. Nagyon sok időt töltöttem Afganisztánban, és ezen a képen is látszik, hogy körülbelül hosszú időt, egészen pontosan tíz évet töltöttem a katonaságon belül, kétszer is éltem Afganisztánban, egyszer századosként, akkor készült ez a fénykép, és második alkalommal civil tanácsadóként dolgoztam, járőröztem is, gyalogosként, illetve hát nyilván járművekben is, és talán az én tapasztalataim Afganisztánból nem teljesen egyeznek az önök, önével, hiszen más területen, más ágazatban is dolgoztunk. A hátteremről annyit, hogy katainai nyelvészként kezdtem, és kikérdező tisztként, Úgyhogy én hiszek abban, hogy a nők számára a katonaságon belül egy bizonyos igényszintet teljesíteni kell tudni. Ugyanúgy, ahogyan már itt elhangzott, sajnos elhagyott már bennünket a hölgy, aki ezt felvetette. A golyó az nem fog úgymond irányt változtatni, amikor egy nő kerül elébe. Én azt gondolom, hogy a nőket egyébként nagyon tisztelik azért a munkáért, amit elvégeznek ott a terepen. Személyes véleményem szerint az afganisztáni nők tulajdonképpen egy olyan erőforrás, amelyet egyszerűen nem vesznek figyelembe. Pedig ők lennének a megfelelő forrás ahhoz, hogy ezeket a konfliktusokat lezárjuk, és talán ez más konfliktusokra is igaz lehet a világ szerte. Amikor ott jártam Afganisztánban, akkor nagyon sok férfi tisztel beszéltem, és egyeteművé vált számomra, hogy nőket is kell küldeni ebben a háborúban, mert ebben a kultúrában abszolút elnyomják őket. De Az én elképzelésem az volt, hogy ha valaki látja a lófarkamat kilógni itt a sisak alól, akkor ezt a képet nem fogják elfelejteni a a nők, az asszonyok. A CIMIC szekción belül pályáztam meg ezt az állást, ez a katonai, polgári katonai együttműködést szorgalmazó szervezet, és én voltam az első ilyen munkát betöltő nő a széméken belül, az volt a kérés felém, hogy Afganisztánon belül vegyem fel a kapcsolatot a nőkkel, tehát meg kellett találnom őket, fel kellett deríteni, tudunk-e velük beszélni, és hát a körülmények 2007-ben, amikor én oda kerültem, olyanok voltak, hogy a brit és a dán katonaság összesen öt nőt ismert Afganisztánban, Helmandban miközben egymilliós lakosságról beszélünk, úgyhogy az, ez az öt nő, hát el tudják képzelni, nem volt túl sok. Azért ismertük őket, mert nagyon sok brit női katonai járőr kapcsolatban lépett velük, mobiltelefonjukat átadták, és hát így jutottunk több címhez. Egy fotót mutatnék erről a nőről. Gulalei a neve ennek a nőnek, egy csodálatos asszony, aki egy kerületi bizottságnak a vezetője, de tulajdonképpen bábaként is dolgozik, és özvegy is egyben, ami szörnyű Afganisztánban, hogyha valaki nem tudja magát eltartani, ugyanakkor nagyszerű esélyt is jelenthet, hiszen a saját családjának a, a évé válik, a vezető évé válik, hogyha el tudja magát tartani ez a család, és ő hozhatja meg a döntéseket. Nagyszerű az, hogyha ezek a nők megtanulhatnak írni, olvasni, fel lehet egyébként ismerni azt, hogyha egy nő büszke a nő mi voltára, hiszen a külsején is megjelenik mindez. Nagyon sok projektet indítottam el ezekkel a nőkkel, annak a segítésére, hogy megtanuljanak bizonyos kompetenciákat, és el tudjanak kezdeni dolgozni és pénzt keresni, hiszen ezáltal a családon belül is nagyobb hatalomra tehetnek szert. Úgyhogy számos projektet indítottunk el, akár gondolok itt arra, hogy hogy kell eladni tyúkokat, szabásvárás tanfolyamokat indítottunk, és olvasást is tanítottunk nekik. Úgyhogy ezek nagyon lényeges kurzusok voltak, hiszen eljutottak oda a nők, hogy pénzt kereshettek, és ez egy nagy mozgató rugó volt. Nagy ösztönzést jelentett. Elmondtam az elején, hogy egy öt nőt ismertünk az elején, amikor odaérkeztem, és talán négy hónap után már legalább 500 nő került a homlokterünkbe, akikkel fel tudtuk venni a kapcsolatot. Egy másik képet is mutatnék, ez Fatima. Nos, ő testesíteti, testesíti meg mindazt, amit elké, el sem menne képzelni, hiszen a talibán ellen nyíltan szónokolt, egy iskolát is alapított, pénzt gyűjtött, annak érdekében, hogy a lányoknak egy iskolát tudjon alapítani és a parlamenti eh, posztért is indult, de sajnos a férjét meggyilkolták, és az egyik fiát sajnos elütötte egy eh, katonai jármű. Úgyhogy nagyon nehéz sorsa volt, ennek ellenére azonban nagyon eh, felkészült, nagyon ambíciózis, és a nők jogaiért abszolút módon sikra száll és kész természetesen arra is, hogy megfogalmazza, megszövegezze a nők igényeit. A középen látó nő, Faus, ő tulajdonképpen Helmandon belül az egyik hivatalos központnak a vezetője, ahová nők fordulhatnak. Teljesen letaglózott először ez a hír, miért kell a nőknek egy akár külön minisztérium, hiszen bármilyen minisztériumhoz elmehetnek, hogyha gondjuk van, de itt inkább arról van szó, hogy Afganisztánon belül annyira nehéz sorsuk volt a nőknek, hogy ezt egy eh, külön módon kellett eh, közvetíteniük a társadalom és a világ felé, úgyhogy ez a nő például megpróbált eh, szervezetbe kapcsolni több nőt, hogy tudatosítsák ezt a problémát. Amennyiben katonai kíséretben látták őket a talibán képviselői, akkor nagyon sokszor megfenyegették őket, vagy akár meg is ölték ezeket az asszonyokat. Nagyon sok mindent tanultunk ezektől az asszonyoktól. Hiszen a férfiaktól is kaptunk információkat, de hogyha a nőkkel beszéltünk, akkor másfajta információ birtokába jutunk a törzsi struktúrákra vonatkozóan például. Az álmaikról, a vágyaikról, a reményeikről, a perspektíváikról is nagyon sokat hallottunk. Tulajdonképpen azt nem tudtuk, hogy, és ez nem is a háborúval kapcsolatos, hogy a nők 87%-a családon belül szenved erőszakot. Ez nyilván, mint ahogyan mondtam, nem feltétlenül a háborúhoz kapcsolódik, hanem inkább a, a kultúrát érintő probléma. De mint ahogyan mondtam, tehát az otthonokon belül 87% a nőknek erőszakot él meg. Amikor beszéltünk ezekkel az asszonyokkal, tulajdonképpen ráláttunk arra, hogy a talibán miért létezik még mindig, és talán azon is jobban el tudunk most már gondolkodni, hogy miért sikerült eddig fennmaradni, és hogyan lehetne ellenük fellépni. Első alkalommal azoktól a nőktől, akikkel Afganisztánban döntem, nagyon fontos üzenetet kaptam, és azt kérték, hogy, hogy a Dán anyáknak és a Dánoknak általánosságban mondjuk köszönetet, akik katonákat küldtek a régióba. Én is megírtam a saját tapasztalataimat, itt van ez a könyv, amit éppen mutattam. Úgyhogy nagyon sok minden történik a nőkkel a háború alatt, de Afganisztánban nagyon sok esélyt is teremt a nők számára, és abban a régióban, ahol én jártam, tulajdonképpen a nők meg is ragadták ezeket az esélyeket. Nyilván tőlünk, női katonáktól is nagyon sokat tanulnak az afgán nők. Önmagában az, hogy látnak bennünket fegyverrel az utcán, és az a kép, hogy egy nő ilyen kemény munkát végezhet, ez, ez, egy, ez egy iskola példa. Egyfajta modellként szolgálhat a számukra. És az, hogy egy nő parancsokat osztogasson egy férfinak, hát ez abszolút egyedülállónak számít Afganisztánban. Amikor ezekkel az asszonyokkal elkezdtünk közösen dolgozni, akkor ennek hatására nagyon sok nő jött oda hozzám, és felajánlották, hogy a talibánról pótolagos információkkal szolgál, és azt is el tudták mondani, tulajdonképpen hírközlési adatokkal szolgáltak, hogy a talibánnak az egyes képviselői hol fognak felbukkanni. Ez az egyik asszony, akiről itt látják ezt a képet, aki ilyen információkat osztott meg velem. Pár példát hogy mondjak. Geresben például egy öngyilkos merénylő 42 embert ölt meg, és ez a nő mondta el, hogy hol tartózkodott ez a nő, ki segített neki, ki biztosította számára a robbanóanyagot, és hogyan jutott el a helyszínre. Tehát tulajdonképpen a női szervezeteket meghallgatva számos olyan információhoz jutottunk, amelyekhez más formában nem jutottunk volna el. Úgyhogy nagyon sok jó és hasznos információt kaptunk tőlük. Aztán azt is közölték velünk, hogy hol vannak azok a helyek, ahol a fegyvereket tárolják. Úgyhogy a végén nagyon sok információ birtokába jutottunk, és, és így tulajdonképpen speciális erőkkel ezeket a helyeket, helyszíneket fel tudtuk tárni. 2007-ben tulajdonképpen egészen sokkolt az, hogy tulajdonképpen ott van ugye a brit és a dán hadsereg, de van egy szövetségesünk, a nők. Mindennek dacára sajnos nem volt semmiféle intézményesített fórum, ahol találkozhattunk volna, vagy eszmét cserélhettünk volna a problémákról. És ez azért lényeges, mert a nőknek tulajdonképpen közvetlen befolyása van a biztonságra mint ahogy már elmondtam, nagyobb lélegzetvételű összejöveteleket is szerveztem, és a jogi rendszere vonatkozóan számos kérdés sikerült feltennem a nőknek ezen fórumok keretében, mert hát el tudják képzelni, hogy azért Afganisztában nem túl rózsás a helyzet e tekintetben. Úgyhogy az azonnali válasz ezektől az asszonyoktól a jogi rendszerre vonatkozóan az volt, hogy nem is akarnak róla beszélni, mert korruptnak ítélik, nem működik, és úgy gondolták, hogy, hogy nem, nem érdemes róla beszélni, mert nincs változtatási lehetőség. Én úgy gondolom, hogy a lényeg az, hogy Ugye nem lehet ígérni a változást, de beszélni kell róla, és így el lehet indítani a változást. Úgyhogy ezt az összejövetet nem fogom elfelejteni. Az elején mindenki hallgatott, attól tartottam, hogy senki nem fog semmit szólni, aztán valaki feltette a kezét, és azt mondta, hogy nők, nőknek nekünk az a legnagyobb gondunk, mert nincs elég pénzünk, és tulajdonképpen meg sem tudjuk vesztegetni a bírákat azért, hogy nekünk szolgáltassanak igazságot de számos más dologról is beszámoltak. 8-10-12 évesen házasítják ki a kislányokat, ami egyébként nem is törvényes, mert a törvények értelmében 18 év lenne a korhatár. És hogyha ezt hallják a nők, akkor legalább esélyük van arra, hogy a férjükkel erről vitázzanak, hiszen a lányoknak a sorsáról van szó, és akár mondjuk 15 évesen kiházasítani még mindig jobb, mint 8-10-12 évesen, mert akkor, ha teherbe esik, akkor akár életben maradhat a szülés után is. Az is gond, hogy nincsenek női bírák. És mint ahogyan mondtam, az elején nem nagyon beszéltek erről a problémáról, de egy évvel később megvoltak ha tulajdonképpen az ilyen önképző körök, amelyeknek keretében tanulmányozták a, az afgán jogot, és fókuszáltak nyilván a nők és a gyermekek jogaira is. A második tartózkodásom során tulajdonképpen ugyanezt a munkát végeztem, csak nagyobb dimenzióban, és itt elsősorban az afgán konfliktusra kívántam rávilágítani és ezt vizsgálni. Geresk környékén dolgoztam a körzeti tanácsban, és ma már tulajdonképpen nem ritka az, hogy ma már afgán nőket is lássunk egy-egy politikai vitában, szemben azzal, hogy 2007-2008-ban erre abszolút nem volt példa. Mik a következtetések? Nos, nagyon fontos ezeknek a nőknek a bevonása a folyamatba, hiszen a nőknek a családon belül lehet csak szava, az utcán tulajdonképpen e, nem igazán, tehát csak otthon van lehetőség e, kibeszélni problémákat azban az országban, ahol mondjuk a társadalomnak a fele 25 év alatti, a kérdés az, hogy akkor ki fog beszélni a gyerekekkel a jövőről. Ezek a gyerekek nem is nagyon férnek ahhoz a lehetőséghez, hogy döntsenek a saját sorsukról. Tulajdonképpen azért azt is látunk el, hogy a nők azok jó gazdasági vállalkozók is lehetnének. Ott van a félelem, a talibán nagyon sokszor megfenyegíti őket, amikor elszállják magukat egy ilyen vállalkozásra, de ezek a nők a gyermeküknek a jobb sorsáért akarnak több hatalmat a családon belül is dolgozni. Sokszor más a perspektíva egyébként, amikor személyesen beszélünk velük, mint amikor általánosságban úgymond külső szemszögből beszélünk hozzá. Kicsit túlozom az időt, de meg kell, hogy hallgassanak. Nagyon fontos kérdés az, hogy egy férfi rendőrrel vagy katonai tiszttel hogyan fog beszélni egy nő, hogyha éppen nem erőszak áldozata volt. Nyilván ez sokkal nehezebb, mint hogyha egy nővel beszélni át ugyanezt. Én azt gondolom, hogy a nők kevésbé korruptak, és tulajdonképpen a nők tükrözhetnék a, az egész társadalmat a katonaságon és a rendőrségen belül is. Moszkvában is éltem egyébként, 240 női rendőr járott motoron, akik egyszerűen kevésbé korruptak. 2004-ben a, az embereknek a legnagyobb félelme az nem az volt, hogy valamilyen bűncselekmény áldozata áldozatává válnak, hanem hogy meg kell, hogy vesztegessenek egy rendőrt, amikor megállítja őket. A saját tapasztalatom Afganisztán vonatkozásában is az, hogy tulajdonképpen inspiráló hatásúak is a nők a férfiakra, a tekintetben, hogy, hogy, a, hogy a férfiak hozzák a legjobbat magukból, és ne csak siránkozzanak, Nyilván egy állig felfeg, fegyverzett nő talán furcsa látszatot kelthet, de hát szükség lenne nőkre a katonaságon belül, viszont hát az afgán katonaságon belül nagyon kevesen vannak. A 80-es években néhányan csatlakoztak, van néhány női százados, akik egyébként ejtőugrók is, nagyon jó ejtőernyősök. Valami más is szerettem volna még mondani egy pár lecke tanulság, amit levontunk, tehát muszáj, szükség van arra, hogy nőket is kiküldjünk a terepre, mert az, hogy egy Dán férfi fog mondjuk egy, egy afgán nővel beszélgetést kezdeményezni, tehát ez nem működik. Egy női politikussal működhet, máskülönben nem. Tehát szükség van katonákra, szükség van civil tanácsadókra, akik nők, mert ők tudják pontosan, hogy miről beszélünk, amikor esélyegyenlőségről van szó. A fegyver, felfegyverkezett erőkre vonatkozóan szeretem még mondani valamit. Múlt évben Láskagárban 18 nő akart rendőré válni, 18 tehát, aki elég bátor volt ahhoz, hogy rendőrnek jelentkezzen, de mi például egyetlen egy női mentort nem tudtunk oda küldeni a régióba. Geresben ugyan dolgozik kettő, de ők semmiféle előzetes képzésben nem részesültek. Viszont akartak ezen a terepen dolgozni, de a mentorokat nem tudtuk biztosítani, és azt gondolom, hogy ez szégyen. Mire van még szükség? az erős asszonyokra kell fókuszálni, hiszen egy olyan országban, mint Afganisztán, azt gondolom, hogy nem szabad eltékozolni generációkat, hiszen ha nem lépünk, akkor elveszik ez a generáció. Tárgyalni kell velük, beszélni kell velük, még mielőtt befelé fordulnának, introvertáltakká válnak, azzal a mantrával, hogy, hogy, hogy semmi sem működik, nem lehet semmit változtatni, meg kell őket győzni, hogy igenis erre van lehetőség és nyilván a férfiakét is tenni kell valamit, mert hogy az afgán nők projektjeit támogatjuk, <laughs> akkor a férfiak annyira féltékenyé válnak, hogy ezeket a projekteket esetleg úgymond megfúrják. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Anne-Catherine. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk tapasztalatait ezen a területen. Most pedig lehetőség nyílik arra, hogy meghallgassuk a tisztelt kollégákat, akik eh, ezen a jelentésen dolgoznak. Először megadnám a szót a népáti képviselőknek. Negyed Csaba asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, mielőtt eh, elkezdeném. Gratulálni szeretnék ennek a meghallgatásnak a szervezőnek azért, hogy egy olyan témát tettek az asztalra, amely nem könnyű. És most nem csak javaslatokat kapunk, mint ahogy most hallgattuk meg, nem csak a nők szerepéről hallgatunk, hanem egyáltalán az egész társadalmakról, a nők szerepéről a társadalmakban körülnézünk szeret, a teremben, és mindenkiben felvetedik az a kérdés, hogy a, a, a föld lakosságának másik fele hol van? Nincs itt semmi. Senki, aki képviselni a másik felet, és ez igen nagy problémának tartom. Ami a konfliktusok hatását a nőkre, a hatásai nagy nagyon súlyosak. Az első világháborúban, mert az asszonyok elveszették a férjeiket, de látjuk, hogy azóta a nők másképpen is áldozatai a háborúknak, elrabolják őket, elköltöztetik őket, és aztán egyszer csak ott találják munkat mindenféle beveteli forrás nélkül. A legsúlyosabb következménye a háborúknak mindazonáltal a, a, nemi, a, a szexuális erőszak a nők, mint ahogy hallottuk a 13-25-es konvenció meghallgattuk az első előadónál, Madame Bálnál, ezek a nemzetközi eszközök már adnak egy világos rámutatást arra, hogy ezek olyan büntettek, amelyeket el kell ítélni. Az erőszakos, az erőszakot mint ahogy hallottuk, harci bünténynek minősítik, és ez egy igen súlyos megbélyegzés, ez azt jelenti, hogy emberiség elleni büntetekről van szó. Tehát az szexuális erőszak, a nők megalázása, a nők lenyomásának az egyik eszköze nem csak arról van szó, hogy milyen következményekkel van az áldozatokra, hanem szélesebb tekintetben kell ezekre tekinteni. Nem csak fizikai, hanem pszichológiai következményei vannak az áldozatokon. Nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ezek a lelki fájdalmak, lelki trauma csillapodjanak. Ezek személyes problémákat okoznak, depresszió nagyon sok esetben, de a legrosszabb az, hogy a család és a környezete megveti és kizárja magából ezeket az erőszakot elszenvedett nőket. Ezekben a helyzetekben a nők úgy vélik, hogy elveszítik a becsületüket, és kizárják őket a családuk, a közösség. Tehát kétszeresen áldozatok, és erre rá kell mutatni. Ez nem csak arra a kihatása a szexuális erőszaknak nem csak a nőkre, nőket érinti, hanem sokkal szélesebb a férfiakra, a gyermekeikre, illetve az egész közösségre vonatkozik. Ezt a hármat szeretném áttekinteni. Először is, hogyan sújtja a szexuális erőszak a férfiakat? Amikor az nő, az asszonyuk megerőszakolják, a férfi úgy gondolja, hogy nem tudta megvédeni a családját. Tehát nagyon sokszor úgy éli át, mint ha megalázták volna. Tehát nagyon sokszor erre-oda is kell figyelni. Aztán milyen hatással van a nem erőszak a gyerekekre? Nagy például a Kongói Demokratikus Köztársaság esete, ott azt látjuk, hogy a nem jó, amikor megszületett a gyerek egy erőszaktól. Ezeket a gyerekeket, akik egy ilyen erőszakos nemi kapcsolatból születnek, ezeket vagy magukra hagyják, vagy megölik. Rá kell mutatni arra, hogy mi történt a 90-es években Balkánban, vagy a ruandai háborom a nőket tömegesen megerőszakolták, és ez egyfajta etnikai tisztogatás keretében történt. A rákövetkező generációt tehát mindez érintette tömegesen. Az tömeges erőszakolások tehát már a következő generációt érintik nem csak arról van szó, hogy generációkat érinti, hanem ez az egész majd időben tovább fennél Miután felvázoltam ezt a fekete képet, mindannyiunkban felvetődik a kérdés, hogy milyen megoldásokat tudunk javasolni, milyen módon tudjuk eh, jobbá, hatékonyabbá tenni a már meglévő eszközöket. A második előadás során is hallottunk erre vonatkozó javaslatokat, és ezek rendkívül helyén valók vannak. Három szintet kell meghatározni, akkor a megoldásról akarunk beszélni. Először is az állam szintjén, és ezen belül is a katonai eh, eszközöket, másodszorban a közösség, a társadalom, harmadsorban pedig a nők szintjén. Amikor az államról beszélünk, az elsődleges felelősség a jogi intézmények felelősségére kell rámutatni. Minden országban megvannak a törvények, amelyek szükségesek. Majdnem mindenhol ratifikáltak a nemzetközi eszközöket, ami hiányos lehet az még ezeknek az alkalmazása annak érdekében, hogy a nők biztonságban érezzék magukat. Belső szabályokat kell kérni, a, főleg a, a hadseregeken belül, és arányos büntetéseket kell kérni mindazok, akik fegyvert viselnek katonák, vagy paramilitáris, vagy, vagy félkatonai szervezetek tagjaiként, mindenképpen tiszteletben kell, hogy tartsa ezeket a konvenciókat, hogy tudja a félkatonai szervezet tagja, hogy következményei lesznek annak, amit tenni fog tenni fog, és az államoknak a szerepe az, hogy ezt emeljék ki, hogy ezt hangsúlyozzák ki, mi vagy nagyon sokszor az államok azt mondják, hogy a félkatonai szervezetek eh, fölött nincs eh, semmilyen jogkörük, de ez nem igaz. Az államnak a feladata, hogy ezt tiszteletben tartja. Aztán a közösség szempontjából a közösség vezetőinek egy olyan eh, érzék, egy olyan tájékoztatási munkát kell végezniük annak érdekében, hogy az egész társadalom érzékenyen kezelje ezt a témát. Egy konkrét példát szeretnék rámutatni, amely Kongóból származik. Láttunk a piacokon olyan rajzokat, olyan, ö, olyan ö, rajzokat, falrajzokat, szinte képregényszerű, amelyek megmagyarázták, hogy miért súlyos a, a, a szexuális erőszak. Kívú térségében egy másik példa, a tánccal, színházzal, hagyományos tánccal és, és színházzal, magyarázták el, hogyan lehet kezelni a, a erőszakot elszenvedett asszonyok helyzetét. Mindjárt befejezem, igen, ami a nők helyzetet illeti, egyetértek az elhangzottakkal. Igenis, hogy a nőknek érezni kell, hogy aktívak, hogy részt vehetnek a változásokban. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy túlléptem a felszólási időmet. Köszönöm szépen, Negyelcseva asszony. Most pedig Figuredo asszonynak adom meg a szót a GUE frakció részéről. Tessék, Figurédó asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meghallgattam a különböző hozzászólásokat, meghallgattuk ezeket az elemzéseket, amely különböző módon közelítik a problémát, meghallgattunk nagyon érdekes élményeket, és meghallgattuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy javítsuk a nők helyzetén, és hogy jobban bevonjuk a nőket a, az önmegvalósítási folyamatokban, hogy megmeneküljenek a gazdasági függőségtől, amely ezt a nagyon súlyos helyzetet okozza. Bármilyen kontextusban, mert egy nő, aki gazdaságilag függő helyzetben van, a nő mindig visszaélések tárgyának, tárgya lesz háborúban vagy békében egyaránt. És ez a probléma alapvető oldala. A nők részvételéről szeretnék szólni egy másik szemszögből arról van szó, hogy mi nők milyen módon tudunk hozzájárulni a béké eh, megőrzéséhez és a háborúk megelőzéséhez. Mi tudjuk nagyon jól, hogy a háború különböző következményekkel jár és általában a a fő áldozatai a nők és a gyermekek. Egyértelmű, hogy más áldozatok is vannak, és egyértelmű, hogy a kilőtt golyó nem választja meg, hogy kibecsapodik nőben vagy férfiban, de az egyértelmű, hogy a legnagyobb kárvallottjai a háborúknak a nők és a férfinak, akár ez, akár szexuális erőszakban, testesül meg, meg ebből olyan gyerekek születnek, akik maguk is áldozatai lesznek ennek a eh, helyzetnek. Tehát ki szeretném hangsúlyozni, hogy alapvető, hogy a békére koncentráljunk, gondoljunk, eh, gondolkodjunk el azon, hogy milyen módon tudunk eh, eljárni annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a háborúk és a konfliktusok. Nem csak arról van szó, hogy javítani kell a nők helyzetén, akik már elszenvedték a háborúk hatásait, a nők a lakos, a világ lakosságának a többségét jelzik, és ezért úgy gondolom, hogy nagyobb helyet kellene elfoglalnunk a társadalomban. A nők érzékenyebben reagálnak ezekre a problémákra, és ezért meg kell próbálni beavatkoznunk annak érdekében, hogy nagyobb legyen a béke támogatottsága az olyan területeken, ahol mi ott vagyunk, ahol beavatkozhatunk. A államoknál, a kormányoknál kell eh, közbevatkoznunk, vagy az olyan szervezeteknél, amelyeket támogatunk, és ki kell emelni azt, hogy az embereket, a nőket nevelni kell a békére, az iskoláktól kezdve, talán tantárgy formájával is meg kell, hogy jelenjen. Alapvető elveket kell megfogalmaznunk, és nevelni kell az embereket a békére. A nemzetközi konvencióknak, egyezményeknek a szövegeit eh, meg lehetne mutatni az ENSZ és egyéb egyéb egyezményeknek a szövegeit kellene megtanulni. Olyan egyezmények, amelyeknek a tárgya a fejlődés, az együttműködés, az egyenlő esélyek, az egyenlő bánásmód, ott, ahol nem csak nőkről van szó, hanem más dolgokról van szó, a lakosságról általánosság, a, a kiszolgáltatott lakosságról. A, a és ahol a fejlődésről van szó, a kiegyensúlyozott fejlődésről. Tehát egy olyan fejlődésről van szó, amelyben az emberekre jobban odafigyel. Csökkenteni kell az égséget, a nyomort, a, be kell avatkozni azokon a területeken is, ahol kevés az ellátás, az oktatás, mindenkinek kell biztosítani ezeket. Az együttműködésnek a célja a fejlődés. Tehát párbeszédet kell folytatni az államokkal, és ezért szükség van diplomáciai erőfeszítésekre. Úgy vélem, hogy eddig a férfiak nagyon felelősek voltak a demokráciáért és a háborúkért is. Nem mondom azt, hogy a nőknek nem volt felelősségük ebben, de ki kell emelni azt, hogy jobban nagyobb részt kell, hogy vegyenek a nők ezekben a folyamatokban. Férfiak és nők egyaránt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy erősebb legyen a diplomácia, annak érdekében, hogy olyan döntések szülessenek, amelyeknek céljuk a háború elkerülése. Aztán más eszközöket kell találni, amelyeknek révén megoldhatóak a konfliktusok, amelyek elkerülik a háborút. Ez egy olyan út, amit ben el kell indulnunk, elsősorban nekünk nőknek, akik itt vagyunk, akik részt veszünk a politikai életben, annak érdekében, hogy ezek a helyzetek ne ismétlődjenek meg többé. Köszönetet szeretnék mondani a nőknek, akik beszéltek nekünk, például ön, aki Afganisztánban dolgozott a nőknél. Ez a hozzászólás, miért nem hallottuk a háború előtt, hogy segítsünk az ottani nőknek, hogy fejlődjenek, hogy felépítsék magukat. Talán így nagyon sok dolgot el lehetett volna kerülni, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontosak ezek az alternatív eszközök ahhoz, hogy elkerüljük a háborúkat. Köszönöm. Riadó. Köszönjük szépen, Figolidó asszony. Most pedig a külügyi szolgálat képviselőjétől, Katarina Lejónentől egy beszámolót, aki valószínűleg majd a politikai iránymutatásokról is szól majd, hiszen ezért a területért felel. Köszönöm szépen a parlamentnek ezt a mai megmozdulás is, hiszen mutatja, hogy napirendükre helyezték, és ezt nagyon üdvözöljük. Margot Wallströmöt hallgattam nem régiben, az Európai Parlamentben, és ez is nagyon hasznos volt. Ezt követően a 27 nagykövetet is tudta fogadni, volt egy fórum, amikor találkozott velük, hiszen számos kérdéssel érkeztek a nagykövetek, és nagy érdeklődésre tartott számot az ő véleménye is. Az Európai Külügyi Szolgálatnál nagyon sokszor szervezünk össze ilyen témában, leginkább a nőket célozzuk meg, és azokat az embereket, amely, akik elkötelezettekkel a kérdések kapcsolatban. Talán már korábban is elhangzott itt, hogy a terminológiát talán meg kellene változtatni. Arról beszéljünk-e, hogy a nők a biztonságért, vagy a férfiak és a béke és a biztonság vetületét vizsgáljuk. Itt a prezentációkkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nagyon érdekesnek tartottam őket, és elnézést, hogyha nem mondom ki helyesen a neveket, Rebnicki eh, asszonynak a beszámolóját is, amikor eh, ugye a válságkezelési eh, missziókat próbáljuk hatékonyan működtetni, akkor természetesen a nők jogaira és az esélyek egyenlőségre is oda kell figyelnünk. Talán lesz majd lehetőségünk ezen kérdéseknek az megtárgyalására mert a végrehajtás során ezeknek az információknak a továbbadása nagyon fontos lenne. Csádban például csak annyit sikerült elérni, hogy a teljes képet a biztonságról akkor kaptuk meg, amikor férfiakhoz és nőkhöz is szóltunk. Az afganisztáni missziónk tulajdonképpen egy rendőrségi misszió, ami nem felel meg a NATO missziónak, és Afganisztánból tulajdonképpen nagyon érdekes tapasztalatokat gyűjtöttünk. Én nem vagyok szakértője az afganisztáni kérdésnek, de ahogyan itt elhangzott, hogy a férfiakét is tenni kell, igen, ez fontos, mert valóban szövetségesekre van szükség, konstruktívan kellene őket is integrálni ebbe a folyamatba. Hogy mondjak egy példát Kongóból, ahol van egy rendőri misszió, Gómában, Kivuban, és ott a szexuális erőszakot tematizáljuk, főleg amikor képezni próbáljuk a helyi szintű rendőröket, akiket utána mentornak képzünk tovább tulajdonképpen. Azt hiszem, hogy ez a legjobb stratégia, hogy, hogy előrébb jussunk, hiszen a helyi szinten kell ezekről a problémákról beszélni, ezeket nevesíteni. Tekintettel arra, amit a az előtte szóló előadó mondott, Mannasszony. Ezzel kapcsolatban utalnék a 2010-es Európai Unió cselekvési tervre, a nők helyzetére vonatkozóan a fejlesztési mechanizmusokkal kapcsolatban. Szeretném arra irányítani a figyelmüket, hogy ez egy olyan dokumentum, amely elsőként az EU-s közösségi rendszert, illetve, eh, bocsánat, eh, támogatást és az EU-s tagállamokat is lefedi. A partnerországokban ugye megosztjuk a munkát az EU tagállamokkal, de tulajdonképpen úgymond eh, a terepen vezető lehet egy-egy tagállam is. Nagyjából 70 olyan fókuszpont van, ahol az esélyegyenlőséggel foglalkoznak. Nyilván a stabilitás megoldása nagyon fontos lenne, de ezeket nem tudjuk megoldani. Tunéziából van egy anekdóta, a nők arányának az erősítése, az, amit próbálunk erősíteni, próbáljuk a nők problémáit foganatosítani, de nagyon sok esetben ezek a nők nem is akarnak EU-s támogatást, mert iszlamis, iszlamista csoportok utána azzal vádolják őket, hogy hogy tulajdonképpen felhasználják őket az EU-s szervezetek különböző célokra. Úgyhogy itt másféle taktikai megfontolások húzódnak meg a háttérben. Lehet, hogy mi szeretnénk ezeket a nőket támogatni, de azt is látnunk kell, hogy sajnos nem mindig jutunk el a célhoz, annak érdekében, hogy az ő problémáikat megoldjuk. Ebben a kontextusban megemlítenék egy tanulmányt, amit a parlament készítetett, külügyi szolgálat, a 13 25 ös határozatnak a végrehajtását célozta, hogy körüljárja ebben a tanulmányban, és 2008 óta tulajdonképpen egy átfogó megközelítést alkalmazunk a végrehajtás kapcsán, tekintettel erre a 1325-ös határozatra, operatív dokumentumok, dokumentációt várunk a különböző műveleteknek a végrehajtására vonatkozóan is. Emberi jogi iránymutatásokat is lefektettünk, illetve vizsgálunk többek között. Jelenleg azon dolgozunk, hogy regionális kampányoknak a mikéntjét, a feltételrendszerét teremtsük meg, illetve a nőknek a részvételét Észak-Afrikában, illetve a közel-keleten. Későbbiekben, majd az év vége felé, illetve jövő évben jelentkezünk majd ennek az eredményeivel. Szeretnék egy kicsit szólni most még egy-egy olyan információról, amelyről talán nem tudnak. A múlt évben elfogadtunk európai mutatókat a nők és a biztonság tekintetében. 2008-ban ugye volt egy rövid politikai nyitány, de nem nagyon volt idő, hogy tényleg nagy lépéseket, lépéseket foganatosítsunk. Finországot ugye itt említették. Nem voltak a megfelelő mutatók még a birtokunkban, ezért ezeket kidolgozták tavaly, és májusban az első összefoglalása megszületett itt a 17 mutatónak a mentén, úgyhogy ezeket most röviden itt csokorba szedném, ha megengedi a közönség. De egyébként ezek hozzáférhetőek természetesen a tanács honlapján is. Elsőként azt gondolom, hogy nagyon jó válaszokat kaptuk, 27-ből 27 tagállam visszaküldte a válaszokat. A válságkezelési missziók és műveletek is reagáltak, 60%-a az EU-s delegációknak, akiket felkértünk, reagáltak. Leginkább azokra gondolok itt, akik tényleg ilyen nagyon kényes területen, régióban dolgoznak úgyhogy a külön magas rangú képviselők is elmondhatták a véleményüket. Nagyon nagy számban, 75 országban összességében vagyunk jelen, és nagyon különböző cselekvési tervben megfogalmazott intézkedést foganatosítunk. Itt nagyon széles palettán mozog a segítségnyújtás, nyújtás például itt a, a civil társadalomnak a segítése, aztán a különböző rendőri tisztviselőknek a képzése, és így tovább, és így tovább, csak egy párat említek. Az Európai demokrácia és emberi jogi eszköz, aztán a helyi hatóságoknak a szerepének az erősítése, illetve hát az Európai Fejlesztési Alap, amit kiemelnék. Tulajdonképpen a stabilitási eszközből még több leívható majd, tehát tulajdonképpen évről évre nő majd ennek a volumene, ami lehívható a stabilitási eszköz kapcsán. Szisztematikusan igyekeztünk nőket is bevonni az Európai Unió és Afrikai Unió közti párbeszédbe. Lesz egy szeminárium az év során, az európai és afrikai kontinens jövőjéről, a 13-25-ös ENSZ határozatban foglaltak végrehajtásának a vizsgálatára, ami azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy nyomon kövessük. Regionális szinten előmozdítottuk a béke és a biztonságnak a, az előmozdítása az Euromed keretében Isztambul és Marrakes is tervezít különböző intézkedéseket, aztán integráltuk a különböző eszmecseréket Kanadával, itt a nők és a biztonság vonatkozásában mondom ezt, akik nagyon hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi, de Pakisztán, Pápon, új a Dél-Afrika, Szomália, Szudán és Uganda is ide sorolandó. Ők tehát mind-mind részt vettek, és megvan egyfajta politikai nyomás is a háttérből. Az Európai Unió és a tagállamok több mint 200 millió eurót ajánlottak fel 2009-ben, illetve 2010 elején, annak érdekében, hogy a nők és a biztonsággal foglalkozó intézkedéseket keresztül tudjuk vinni és aktivizálni tudjuk, de nincs meg még minden információs, hiszen nem minden tagállam válaszolt e tekintetben, úgyhogy itt még kell javítanunk a helyzetem. Érdekes talán, hogy a támogatásoknak a 25% Afganisztánba ment. Szerintem ez egy érdekes információ. És ugye volt egy olyan ajánlás, hogy legyen egy hatástanulmány, és miután Afganisztánban ilyen magas a támogatás volumene, és az, az intézkedések jó úton haladnak, de nyilván ez a nato is köszönhető. Más hozzájárulások az afrikai nagytavak vidékét értékel, és a palesztin hatóság területét is, valamint Nepált. Az Európai Unió szerepe a béketárgyalásokban, és hogy a nők szerepe mi lehet ebben, illetve az esélyegyenlőség hol is tart. Hát én úgy gondolom, hogy itt azért eléggé biztatóak a jelek. Úgy tűnik, hogy a béketárgyalásoknál, legyenek azok formálisak vagy informálisak, nagyon sok országban még nem tudnak arról beszámolni, hogy nők valóban részt vettek-e ezeknél a tárgyalásoknál. Valószínűleg ez nem is volt olyan aspektus, amire külön odafigyelnének. És tekintettel arra, hogy ez az első beszámoló, az első jelentés, ugye, amely összegyűjtötte a mutatók alapján az információkat, reméljük, hogy ezek a mutatók majd felhívják a figyelmet erre az aspektusra is. Emlékeztetnék arra is, hogy van egy európai eh, mediációs eh, eszköz is, amelyel azt gondolom, amennyiben végrehajtanánk, tudnánk segíteni a nőket. Mert az Európai Külügyi Szolgálat tulajdonképpen erre is fókuszál. Ugandát már említettem, ahol közösségi szinten nagyon fontos szerepet játszanak a nők. Az EU delegációk vezetőjeként nők mennyibe jutnak szerephez. 36 országból azt kell mondanom, hogy egy nő volt csak delegációvezető. Eritreában. A legutóbbi jelöltek tekintetében kilenc jelölést kaptak nőt, Úgyhogy most jelenleg 26 nő tölt be ilyen delegációvezetői posztot. Úgyhogy azért ez egy nagyon jó változás, és remélem, hogy itt a növekedés az folytatódik, tehát lesznek további jelölések nyilván a főképviselő asszony asztala ez. Diplomáciai missziók tekintetében 80 tagá, 18 ország válaszolt, Svédországban a legmagasabbak a számok, 34%-kal, Észtország 33, és meg Finnországban 33, Észtországban pedig 25 százalékkal, Svédországban 26, és eh, Észtországban megint 16 százalék az arány eh, a misszióknál betöltött posztokra gondolok itt, akik, eh, ahol nők szerepelnek és az ENSZ tekintetében úgy tűnik, hogy jobb az arány, mint ezek jobb arányok, elnézést kérek, mint az ENSZ-nél, ahol sajnos csak 5% a nők jelenléte. A válság kezelési mechanizmusok, itt ugye általában közös felépésekről van szó, nagyon fontos lenne a közös terminológia megteremtése, hiszen tudjuk, hogy az első, a nemek közötti egy, egyenlőség miatt itt változik azért a nyelvezet. Tulajdonképpen a missziók alatt az operatív programokban ez már azért körvonalazódik. Vannak ugye nemzeti cselekvési tervek, a és ez sajnos csak a 27 ország felénél van így, és négy tagállam jelezte, hogy a releváns aspektusokat is lefedi. Vannak kivételek, a nagy tavak vidékét említeném itt, akik támogatták természetesen a 13-25-ös határozatnak a végrehajtását. Ezek a delegációk egyébként a nőket képzik gender kérdésekben, inkább őket, mint a férfiakat, de ezen is változtatni kellene. Ha megnézik a jelentést, voltak azért nagyon jó gyakorlatok is, amelyek levezethetőek, és én bízom abban, hogy a jelentésnek a terjesztésével ezek tulajdonképpen terjesztésre kerülnek, és akkor meg lesz a multiplikátor hatás. 13-25-ös kapcsán ugye tudjuk, hogy a nepáli nemzeti cselekvési terv is megszületett, Szom- Szomáliában kapacitásra vonatkozóan az egyes minisztériumokban megnéztük, hogy milyen igényekre, milyen igények jelentkeznek a végrehajtás megvalósításáért. és a nők véleményének az összegyűjtése tulajdonképpen meg lesz az év végére, és nagyon érdekes eredményekre jutottunk, mert a nőknek a mondandója arra vonatkozóan, hogy a gender kérdéseket Szomáliában hogyan kezelik, hogyan tekintenek rájuk, nyilván más. Pakisztánban is a válságot követően ugye másfajta perspektívára van szükség most már, ez is nagyon érdekes lehet. És aztán van egy Írország, Libéria, Sierra Leona és Timor, Kelet-Timor vonatkozásában van egy ilyen mm, kereszt megfeleltetés, egy, egy, egy, át, egy keresztvizsgálat. Voltak természetesen olyan kezdeményezések is, ahol a tagállamok az ENSZ támogatták, például a toborzás tekintetében, amikor békefenntartó missziókra kerestünk jelentkezőket. Egy gender mission statementnek a jóváhagyásához is kértük a jóváhagyást Palesztinában, ahol egyébként a helyi kormány is támogatta ezt a kezdeményezést. Egy pár mondat erejéig azt is elmondhatnám, hogy elég robusztus, kézzelfogható politikánk van, de sajnos vannak a végrehajtás terén eh, rések a pajzson, főleg ott az adott helyszínen. Itt a delegációvezetőkre gondolok, akiknek nagyobb eh, személyzetre volna szüksége, és tudom, hogy a parlament ezt támogatja, és én úgy gondolom ugyan, hogy a DG Justice-ban van egy külön személyzet erre, aki ezzel a témával foglalkozik, még a külügyi szolgálatnál csak fél részmunkaidőben foglalkoztatunk ugyanilyen témával foglalkozókat. A Gender Action Plan megfelelő tervek után egész stratégiákat dolgoznak ki, és úgy gondolom, hogy el kell számoltatni a delegáció vezetőket, akiknek egészen pontos munkaköri leírásokra van szükségük. Aztán nagyon fontos, hogy a delegáció vezetők megkapják a gender kérdésben a megfelelő képzést is. Fogjuk folytatni, nyilván a munkánkat, az intézkedéseket szeretnénk továbbvinni. Jövő héten például áttekintjük a politikánkat, és meglátjuk, hogy hogyan reflektálják tulajdonképpen a jelenlegi politikai intézkedések a, az elmúlt időszakot. 1960-as és 1888-as, 89-es ENSZ határozatra, biztonsági tanácsi határozatokra gondolok itt. A kezelési személyzet, illetve az emberi jogok védelmére szakosodott személyzet ugyanolyan fontos, hogy lássa a gender kérdést, és egy spanyol-dán kezdeményezésre utalnék, ahol tulajdonképpen aktuális forgatókönyveket kell, hogy szem előtt tartva tudjanak a gyakorlatban helyesen alkalmazni. Nem tudom, hogy hallottak-e a pekingi mutatókról, és én bízom abban, hogy az illetékes hatóságoktól meg fogjuk kapni, illetve szervezetektől a támogatást ahhoz, hogy ez is egy sikeres kezdeményezés legyen. Nem? Oh. Nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat. Most pedig megnyitom a vitát. Talán van olyan kollégánk, aki szívesen tenne fel kérdést. Ki Nilsson asszony, tessék? Parol. Köszönöm, hogy szót kaptam. Az afgán nők helyzetére szeretnék visszatérni. Ez egy helyzet, amiről van tudomás, amit ismerek. Ez egy olyan ország, amely több évtized óta háborús helyzetben van, az orosz invázió óta. Ez egy olyan a háború, amelyik egy kicsit másképpen. Egyszerűen csak rá szeretnek mutatni arra, hogy ezt a háborút nagyon sokat beszéltünk, hogy azért kell ezt a háborúba, ebbe a háborúba beleszólnunk, hogy megmentsük az afgán nőket. Rámutatnék arra, hogy nagyon sokszor így tálaltuk föl ezt a beavatkozást az USA-ban is, és Európában is. És paradox módon most az afgán nők nagyon ö, nyugtalanok. Egyelőre há, béketárgyalások zajlanak, ez a béke, amit igen diszkréten körvonalazódik, németek, amerikai magas tisztviselők találkoztak a Malomának a képviselőjével Németországban, Tavaly a londoni konferencia során a afgán nők szervezetei hozzászóltak, és Clinton asszonyhoz szóltak, és megkérdezték, hogy mi lesz belőlük. Ugyanis ez a tárgyalás, ami a talibánok Oroszországgal zajlik. Ez a tárgyalások során úgy látszik, hogy ők lesznek az áldozatok, ugyanis ők lesznek utána azok, akik el fogják szenvedni, ők lesznek azok, akik feláldoznak a béke érdekében. Mindig rámutatok erre a helyzetre, az afgán nők helyzetére amikor a külszolgálati képviselő asszonynak a, által elmondottakra hallott, akkor felmerül bennem az, hogy van egy felelősségünk az afgán nőkkel szemben. Nincs megoldásom, nincs válaszom, nem azt akarom mondani, hogy folytatódjék a háború, a háború, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy a felelősségünk azzal kapcsolatos azután, ami elhangzott 2001-ben, amit tett az európai Unió, amit különböző szervezetek tettek, nagyon sok szolidaritás eh, fejtettek ki az európaiak, a nősz, európai női szervezetek. Úgy vélem, hogy nagyon fontos felelősségünk van az afgán nők jövőjét illetően, akiről tudjuk, hogy nincsenek egyenlő helyzetben abban az országban, ugyanakkor szeretnének különböző lehetőségeket kapni, olyan lehetőségeket, amelyekhez korábban nem fértek hozzá. Az Afganisztán delegációban vegyszek részt, jó magam, támogatni kell nőket. Egyetlen egy sincs, aki kormányban dolgozik. Barászi asszony, aki bármilyen tartományban kiváló munkát végez, egy nő, aki vezet egy régiót, óriási munkát végez a kábítószerkereskedelem elleni harcban, nagyon sok munkát végez, ezt a nőt támogatni kellene, és nem a kabuli korrupt vezetőket. Tehát nagyon nagy a felelősségünk, nincs válaszom, de e ezt e, erre rá akartam mutatni itt a vita során. Köszönöm szépen. E, Köszönöm szépen, Kilnészen asszony. Papadopoulos asszony, tessék. Köszönöm szépen. Én görögül szeretnék beszélni. Nagy érdeklődésem követtem nyomon ezt a vitát, nagyon sok fontos dolog hangzott el. Én ciprusi vagyok, és mi az európai ciprusi nők egy olyan helyzetben élünk, amely keserű. Mert az én szigetem is sok éve ketté van osztva, és tudjuk, hogy milyen hatásai vannak a háborúnak. A háború az háború, legyen Afganisztánban, a Balkánon, Ciprus szigetén. És hát az, amit én tudok, mert én is menekült vagyok, én azt tudom, hogy a háború súlyos károkat okoz, nagyon sok sebet üt. Politikussá váltam, mert úgy éreztem, hogy nagyon sok igazságtalanság történt országom területén. Egy nő, aki képzett, bárhova mehet a világon, de ilyen nőként nem léphetek át a határon, a szigetemen nem mehetek a sziget északi részébe, ami 74 óta török megszállás alatt áll. Fiatal nők, asszonyok megerőszakolás áldozataival váltak, gyermekeket szültek, amik nem egy szerelmi kapcsolat gyümölcsei voltak, hanem katonák megerőszakolták őket. Anyámnak el kellett hagynia a házát. Ha megnézem a balkáni vagy afganisztáni nőket, asszonyokat, akik ugyanazokat a tragédiákat kell átéljék, együtt érzek velük. Éppen ezért én vegyész vagyok, elhagytam a szakterületemet, és itt akartam az Európai Parlamentben dolgozni. Megoldás nincs, amit az egyik kolléganő említett, nagyon fontos. A háború nem megoldás. Mindig kell legyen alternatíva a háborúhoz. Ez egy nagyon helyes kijelentés. Az Európai Unió valóban az alapértékek védemezőjeként léphet fel. Nem szabad kettős mércével mérni. Nem szabad megengednie, hogy egyik ország a másikat megszállja, bemasíroz, és büntetlenül megúszza. Ez ugyanúgy érvényes Törökországra és Afganisztánra is. Nem szabad, hogy legyen katonai támaszpont. A háború semmilyen esetben sem indokolt. Mindig vannak módok eszközök arra, hogy támogassuk a nőket, asszonyokat pénzügyileg, pénzügyileg is, és egyetértek az asztal szélén ülő előadóval, a háborúnak gazdasági, politikai, vallási okai vannak. De nagyon gyakran nacionalista motiváltságú is a háború. Tehát nem arról van szó, hogy a férfi vagy a nő felelőse ezért. A háború áldozatokkal jár. És azt gondolom, hogy itt valóban um, iránt kell változtatni. A nőknek döntéshozó pozícióba kell kerülniük, az Európai Uniónak jó példát kell mutatnia, és azokat a nőket kell támogatni, mindegy, hogy hol vannak, nekik megfelelő önbizalomra van szükségük, a politikai aktivitásra, és hogyha a nők döntő fontosságú pozíciókat töltenek be, akkor ki fognak állni a béke kultúrájáért, nem a háború mellett fognak kiállni. Nem fogják elfogadni azt, hogy a férfiak, tehát a férjeiket, a gyermekeiket megöljék, nem akarják elveszíteni a gyermekeiket, családjukat. Ők valami építő jellegűt szeretnének teremteni. Én a következőt gondolom. Mi, mint nők, asszonyok, szolidárisnak kell mutatkoznunk. Mindegy, hogy hova, honnan jövünk és hol élünk. Arról kell gondoskodni, hogy a párbeszédet folytassuk. Mindegy, hogy ezek a nők hol vannak. A nők ugye mindenütt támogatandó, főleg azokban az országokban, ahol háborúdul, vagy ahol megszállás van. És mi úgy gondoljuk tehát, hogy megfelelő eszközöket kell garantálni a nők számára, ha jelöltetik magukat, hogy sikeresek legyenek, és megválasszák őket. Természetesen sok országban nagyon is pozitív politikát folytatnak nem szükségszerű, hogy egy nő egy hadseregbe menjen, vagy, vagy katonává váljon azért, hogy támogasson egy másik nőt. Szerintem nem a nő feladata katonává válni. A nő szerepe abból áll, hogy valamit felépítsen, teremtsen, nem pedig, hogy romboljon. Köszönöm szépen, Papadopoulos asszony. Úgy tűnik, hogy további kérdés nincs, akkor meg is adom a szót a két vendégünknek. Záró megjegyzéseiket, ha megteszik. Mannasszony. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy franciául kell válaszolnom. Hát angol talán jobb. Szerettem volna két dolgot említeni. Igen, Szorabi asszony nagyszerű, de van Maria Bashir asszony, aki az első államügyész a Herati bíróságon, ő hihetetlen. Az USA és elismeri. Pár éve találkoztam vele, rendkívüli asszony. A másik dolog. Nem próbálok görögül válaszolni. A nők szerepe a közéletben, a közszférában. Nem csak számok kérdése ez parlamenti képviselő nő volt az afgán parlament, mint a franciában. De hát arra kell őket felkészíteni, hogy a köz előtt fellépjenek és cselekedjenek. Amit Anne-Catherine említett, az lenyűgöző. Olyan nőkről van szó, akik már rendelkeznek szociális erővel, de tudnak magánszektorban beszélni. De amikor a közszférában lépnek fel a parlamentben, azt szeretném elmondani, hogy fel kell őket készíteni arra, hogy fellépjenek, mert mert a hatalomra kerülnek a nők, kvázi maguk, magukévá teszik a, a politikai paradigmát. Kandahárban is például magukévá teszik a férfi politikát, a klán politikát. A szám önmagában nem elegendő. A közfellépésre való felkészítés. Igazi tudásra van szükség. Egy kis dolog. Három különböző törvény működik Afganisztánban. Van az alkotmány, nők és férfiak. A nők jogait, azaz 27-es bekezdés, az ötös bekezdés pedig az önálló vállalkozás, aztán van a sárja, és van a hagyomány törvénye. Minden faluban ez a, a közösségi jog. Erről mindenki tud, a külső szeméről erről kevesebbet tud, de fel kell készíteni a női képviselő nőket, hogy hogyan lépjenek fel a parlamentben. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Ann Katrinnak. Senki sem szereti a háborút. Én sem, bár tíz évet töltöttem a hadseregben. De néha ahogy az így hölgy említette, valamit tenni kell. Én nem azért mentem Afganisztánba, hogy a helyzetet ne javítsam. Igyekeztem javítani. Talán el kellene távolodnunk attól a koncepciótól, hogy úgy gondoljuk, hogy a háborúban minden katona csak romboló erőt képvisel. Mi megpróbáljuk a biztonságot végrehajtatni. Néha fegyverrel lehet a biztonságot, a pékét elérni, mert igen kemény ott az élet. És elmondhatom önöknek, nagyon sok rossz dolog még rosszabbá vált volna, ha senki sem kívánt volna beavatkozni. Talán azt gondolják, hogy egy kicsit részle, részre hajló vagyok, de figyelembe kell venni, mindannyian utaljuk a, utaljuk a háborút én is. De van a biztonsági erők, és ezeknek ott kell lenniük. Szeretnék kommentálni két nézen asszonyra, nem tudom, hogy jól mondtam a nevét. Sokat hallom az afgán nőktől. Attól félnek, hogy elmegyünk. Mert hát, ha elmegyünk, azt látják, hogy mi a tálibokkal birkozunk meg, hogy beszélgetünk a tálibokkal, és attól félnek, hogy visszatér minden az eredeti kerékvágásba, a háború előtti formába, ha mi elmegyünk. Remélem, hogy önök megteszik azt, hogy fellépnek ezzel ellen, hogy nem menjünk el. Köszönöm szépen. Most pedig zárásképpen megadom a szót a jelentéstevőnek, Nikolaj asszonynak. Tessék. Um, thank you, Madam President. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon érdekes délutánt köszönöm az előadásaikat, és igyekszem összegezni az elhangzottakat. Néhány megjegyzést is tennék. Nem gondolom, hogy a szexuális erőszak a konfliktus idején, kiváltképpen a nemi erőszak továbbra is fegyvernek tekinthető. Kongóban emlékszünk, mi történt. Ezért fegyvernek minősül. A mostani helyzetben konkrét lépéseket kell tennünk. Én azt gondolom, hogy az ENSZ nagyon sok mindent tett annak érdekében, hogy elítélje ezt a helyzetet, és hogy enyhítsen a tragédiának. Ugye beszéltünk erről a VT határozatról. Európában továbbra is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy tehát többet kell tennünk, vagy sokat kell tennünk. Nem minden országnak van nemzeti akcióterve. Ez nem igazi, nem központi kérdés több európai tagállamban, nem tűzik ezt rendszeresen napirendre ezt a kérdéskört. És még a főképviselő és szeretne néhány fókuszpontot bevezetni az eszemára, ez egy nagyon jó dolog. Tehát úgy gondolom, hogy fel kell állítani egy keretet, amelyben együttműködünk a tagállamokkal, ezeken a kérdéseken együtt kell működni. A másik intézkedés az LKS-ben, ha jól értem, a főképviselő ki akar nevezni egy szemét, akinek a feladata az lenne, hogy jelentés készít a szexuális erőszakról. Ez egy nagyon-nagyon jó elképzelés. És Lehet, hogy együtt meg kellene szervezni néhány oktatási képzési mm, programot, ami a békefenntartást illeti. Ott nagyon fontos. A, nagyon sok sajnálatos módon a külföldi misszióban résztvevő, katonai civil misszióban résztvevő tagállamban, tehát nagyon sok országban nincsen gender tréning annak érdekében, hogy felkészítsék a hadszintéren részvevőket. És ami az LKS-t illeti, ha jól értem, vannak projektek, de nem minden tagállamban ez a képzés problémát okoz a tagállamoknak. A másik dolog, sajnálatos módon, amivel nem sokat foglalkoztunk, az a, elíté, az ítéletek elítélés, gyanúsítottak elítélése. Bár nagyon sok ügy van, ennek ellenére nem sok ítéletről és bírósági eljárásról tudunk beszámolni. Boszniában úgy emlékszem, arról számoltak be, hogy 50 ezer nemi erőszakról beszéltek, de a Nemzeti Igazságszolgáltatásban csak 12 ügy volt, vagy 12 államügyészük van. Lehet, hogy az egy erőszakkal kapcsolatban ítéletet hozókat fel kell készíteni, tehát az államügyészeket, ügyészeket, lehet, hogy egy konkrét ügyész projektet kellene bevezetni, amely szintén foglalkozna a nemek kérdésekvel, amikor az egyetemen ilyen tevékenységek készülnek fel a szakemberek, a jogi egyetemen a nemek kérdése nem egy központi kérdés. Nem része a tantervnek. Nem sok bíró és nem sok ügyész van, aki megfelelően tud reagálni a nemek kérdésével, a megbélyegzéssel, pedig van más kísérő jelensége is a nem szaknak, ezzel sem foglalkoznak. Aztán végül azt gondolom, hogy együtt talán konkrét intézkedéseket tudunk foganatosítani, amely segítségével napirendre tűzhetjük ezt a témát. Tevékenységünk vagy tetteink sikere akkor érhető el, ha férfiakkal közösen vállaljuk a felelősséget, és csak akkor, ha a nőket felkészítjük. Az empowerment szót említeném. Azt hiszem, hogy ez központi kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nikolaj asszony, mint említettem bevezetőmben, ma délután nagyon érdekes, délután elé néztünk, ezt mondtam bevezetőben, és meg kell állapítanom az ülés végén, hogy nagyon-nagyon érdekes volt ez a délutáni ülés. Nagyon is eltérő tapasztalatokból fakadó előadásokat hallottunk, különböző kompetenciákkal rendelkeznek az előadóink, ugye hallhattuk a lefegyverkezési szakembert, hallhattunk másokat, akik a védelemmel, az emberi jogokkal foglalkoznak, és ezek olyan nők voltak, nők, akik mindennapi gyakorlattal rendelkeznek különböző eltérő helyzetekben. Én azt gondolom, hogy ez, ez a nagyon széles skálája a kompetenciáknak hozzájárult ahhoz, hogy nagyon is informatív ülést adhattunk, nagyon is alaposan tájékozódhattunk a valóságról, és azt hiszem, hogy egy közös nevezőt megnevezhetek, mégis a nők részvétele, a nők hatalma, a nők szerepe a lefegyverzésnél is a fontos szerepet kell játszanak, meg az újjáépítésnél is fontos szerepet kell játszanak. Kint a helyszínen, a terepen arról kell gondoskodniuk, hogy legyenek olyan nők, akik eh, helyi szinten partnerek. Sok információt gyűjtöttünk össze, remélem ezeket jól tudjuk majd hasznosítani a következő, ülé, a következő lépéseink érdekében. Nagyon szépen köszönöm a kedves vendégeknek, köszönöm szépen az információkat, az LKS képviselőinek is köszönjük, minden kollégának köszönjük, köszönjük szépen a részvevőknek, és a tolmácsoknak is megköszönni nagyon kedves módon a Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, és holnap kilenckor találkozunk. Ugyanitt ebben a teremben. És örömmel várom, és látom Önöket holnap reggel is. Köszönöm.